Doktorat? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir fangen jetzt an, und wir sind, glaube ich, auch in ausreichend. Akkor elkezdjük a munkát, és azt hiszem, hogy elegen is vagyunk. Első napi rendi pont, a napi rend elfogadása, utána az elnök közleményei Annyit mondanék a napi rendel kapcsolatosan, hogy néhány technikai módosításra sor fog kerülni. Az ötös pont az első. Lichtenberger azt, hogy ma nem tudott eljönni az ülésre, úgyhogy az ötös pontról a 26. éves jelentést nem tudjuk ma megvitatni, de azért, hogy biztosak legyünk a munkában, Azért a módosítók benyújtásának a határidejét el kell majd fogadnunk a szavazás után, aztán következik majd a 20-as pont, Szájer úr jelentése, és ez azért kerül ma délelőtt terítékre, mert délután Szájer úr nem tud eljönni, úgyhogy ez ma délután kerül napirendre, de ott marad délután is, ugyanis lesz még módunk a biztossal is megbeszélést folytatni erről, tehát kétszer fogjuk ezt a napi rendet megtárgyalni, délelőtt a szavazást követően, és majd délután. És aztán még felhívom a figyelmet arra, hogy a jogi bizottság július 5-én rendkívüli ülést tart majd Strasbourgban, és ezen az ülésen egy workshopot fogunk létrehozni, ö, október 27-ére, és lesz még egy másik, ö, másik ö, munkacsoport is, ami ö, 2010-ben dolgozik, és Szijevszka a koordinátor, és ö, a mentelmi jogért felelős, azután raportőröket neveztünk ki, Lichtenberger asszony a jogalap, Karim úr a szubszidiaritás kérdésében, Speroni úr a kontársos Matters kérdésében, Szájer úr a komitológiában, Matejka pedig a kodifikáció és rikázt. Ezek azok a közlemények, amelyeket el akartam mondani. Kérdezem, hogy a napi rendel kapcsolatban van-e megjegyzést, tessék parancsolni. Igen, egy kérdésem lenne a jogi bizottsági volt a hamisítás elleni szerződés, és azt nem tudom, hogy van-e már válasz arra, hogy mikor kerül ez terítékre, és ha nincs, akkor mi lesz itt a jogi bizottságnak a következő feladata, és hogy néz ki a helyzet a kereskedelmi bizottságban. Nagyon szépen köszönöm a kérdést. A, meg sikerült valamit megtudni? Írtunk levelet, vagy mi van? Igen, hát rajta vagyunk az ügyön. Ez az információ, amivel jelenleg szolgálni tudok. Igen, dolgozunk rajta. Megpróbáljuk megkapni, amit lehet ezeket az anyagokat az intán keresztül, mert ha nekik megvan, akkor mi is megkapjuk a gond az, hogy az intézmény közi egyezményben is van, hogy az illetékes bizottságon keresztül vezet az út, és azután a többi bizottság csak becsatlakozik. Hát itt is ez lesz az út, úgyhogy majd felveszünk a kapcsolatot az INTA titkársággal, és akkor megpróbáljuk így a dokumentumokat megszerezni. Ha nekik megvan, nekünk is meg lesz. Köszönöm szépen. Akkor következzem most a, következő, a jegyzőkönyvek elfogadása május 17 és május 31-es, június 1-es ülés van, megjegyzés nincs, ha nincs, akkor ezt a két jegyzőkönyvet elfogadtuk. Jön jön a négyes Pirenzi Ponc, Vierszka kollega véleménye a házasság felbontására és a különvállásra alkalmazandó jog területén megvalósul megerősített együttműködés végre hajtása, és meg is adom a szót a jelentés felelősének. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Mint bizonyára emlékszik, a plenáris ülésen már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és elfogadták a megerősített együttműködést. Ez a vállásokra vonatkozik. A következő lépés a jogszabályalkotási munka. A helyzet a következő. A parlament várja a dokumentumot, amely a tanácstól már meg kellett, hogy érkezzen, de még nem tette meg igazándiból. A parlament ezen túlmenően a tanácshoz fordult, mert a vállás, illetve a különélés vállás nélkül nagyon nagy jelentőségű a társadalomban, és ezért a parlament kérte a tanácsot, hogy adja meg a lehetőséget arra, hogy részt vegyünk ebben a jogszabályalkotásban, együttdöntési döntési jogunk van. És itt még nem kaptunk választ ezzel kapcsolatban, ezért nehéz ma erről vitát folytatni, de szeretnék élni a lehetőséggel megkérdezni, a, hogy mi a tanács álláspontja, és mikor kapjuk meg a tanácstól a választ a kérdésünkre, és mikorra várható az első munkadokumentum. Kérdezem, hogy van-e további hozzászólás. Úgy tűnik, hogy ez a tanácshoz intézte ezt a kérdést, ugye? Cvijevka úr, a tanácsnak kellene választ adnia erre. A tanács képviselője itt van. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm. A tanácsnál a helyzet a következő. Hogyha a parlament engedélye megérkezik hozzájárulása, és hát még köszönjük, hogy ilyen gyorsan foglalkozik a parlament ezzel a kérdéssel, akkor gyakorlatilag csak elfogadásra kell előterjeszteni az anyagot, természetesen a fordításokat is el kell készülni a megerősített együttműködés elfogadásáról. Tehát itt a megerősített együttműködés engedélyezéséről van szó. A alapvetően egyetértünk a kulcs kérdésekben, de nem akarunk további kötelezettségeket vállalni egyelőre, ugyanis szükségünk van először a hivatalos engedélyre, és akkor tudjuk a konkrét tárgyalásokat megkezdeni a parlamenttel. A spanyol elnökség alatt a kérdést gyakorlatilag csak egy hete zártuk le, úgyhogy a lényeg a belga elnökség alatt kerül majd terítékre mindenek előtt az általános elvek, bár ezek nagyjából tisztázottak már. És mint mondtam, ezt a parlamenttel együttműködve kell minden esetben megvitatni. Köszönöm szépen. Igen? Mi a válasz erre? Nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a tájékoztatást a tanácstól, de élnék a lehetőséggel. Mindjárt cserélődik az elnökség, és a belga soros elnökség veszi át a vezetést, és hát kérem az elnökséget és az államok képviselőit, akik elmondták a szándékukat, hogy készek ebben részt venni, hogy ebben a kérdésben segítsék elő az erősített, megerősített együttműködés eljárását. Viszonylag nagyszámú ország vesz ebben részt, jelenleg 14, és hogyha végére érünk, akkor jó lenne, ha minden tagállam csatlakozna. Türelmetlenül várjuk az anyagot, amely lehetővé teszi, hogy érdemben megkezdjük, illetve folytassuk a munkát. Köszönöm szépen. Akkor ezt le is zárhatjuk, ha nincs több hozzászólás, jön a következő napi rendi pont. Ez Lichtenberger asszony jelentése lenne, ahol a vitát elnapoljuk, de a határidő a módosítók számára az július 12-e lesz. Kérdezem, hogy van ezzel kapcsolatban aggály, nincs, akkor ezt elmondtuk. Jöjjön a hatos napi rendi pont, ez Diana Wallis asszony jelentése a Róma 2-vel kapcsolatban. Diana, tiéd a szó, parancsolj! Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ma reggel került csak kiosztásra a munkaanyag ezzel a témával kapcsolatosan, ami a Róma 2-vel, illetve az alkalmazandó joggal kapcsolatos egyrészt bocsánatot kérek a kollégáktól, hogy amikor megkapták ezt az anyagot, csak most kapták meg, másrészt azonban azt kell mondani, hogy nincs értelme pánikolni, semmi nem fog itt gyorsan haladni. A világ ideje a miénk, és a végső eredmények még soká fognak megszületni. Még rengeteg időnk van tehát, és ez egy rendkívül szenzitív és fontos kérdés, annyira érzékeny, hogy amikor a Roma 2-vel foglalkoztunk, akkor nagyon sokszor ezt ki is hagytuk mindazonáltal. Azért tettük ezt, mert kértük a bizottságot, hogy produkáljon egy tanulmányt, de ez a tanulmány megszületett, és egy ideje rendelkezésre áll, így aztán a bizottságban meghallgatásra is sor került. Ebben a dokumentumban megpróbáljuk megnézni, mi is a helyzet jelenleg, milyen problémák vannak, milyen kérdések és milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre. Röviden elmondanám, nem tudom, hogy aztán ezt követően a kollégáknak lesz-e hozzászólásuk. A jelenlegi álláspont, és azt hiszem, hogy ez a Brüsszel egyel kapcsolatos munka során is világos volt, ugyanis ez határozza meg a jogalkotást a határon átnyúló elemeket tartalmazó ügyekkel kapcsolatosan. A ROM 2 pedig az alkalmazandó jogot illeti. Azt gondolom, hogy jelenleg egy ilyen patchwork áll rendelkezésünkre gyakorlatilag 27 különböző jogszabály az egyes tagállamokban, úgyhogy nagyon helyesen a média azt fogja mondani, hogy ez eléggé aggasztó, ugyanis, hogyha valami megjelenik az egyik tagállamban, akkor nehéz például megállapítani, hogy mikor, melyik jog alkalmazandó a médium részéről. És ez egy komoly problémát vet fel nagyon sok törvény szigorúbb, mint a másik, néhány ország viszont majd, hogy nem bűncselekménynek tekinti. Nálunk az én országomban is nagyon magas lehet a kár okozás is. Mindkét felet érinti ez, ha például a médiában valami problémára kerül sor. Tehát ez egy rendkívül komplex helyzet, amivel most szembesülünk, és a média úgy érzi, hogy bizonyos eh, területeken ez egy eh, nagyon rossz eh, hatást gyakorolhat a szólásszabadságra. A probléma az, hogy a bíróság elé kerülő ügyekben az látszik, hogy ez csak a celebeket érinti főleg, tehát az ismert személyiségeket, ők viszik bíróság elé az ilyen ügyeket. És persze nem tudjuk, legalábbis nem jelenik meg a középszintű vagy a kisemberek esetében ugyanez, akik ö, ö, ö, szintén megjelenhetnek, vagy, vagy akikkel kapcsolatban különböző kommentárok jelenhetnek meg az interneten, és nekik ugyanolyan jogaik lennének, csak éppen nem tudnak élni vele, nem férnek hozzá az igazság szolgáltatáshoz oly módon, mint ahogy az ismertebb személyiségek. A törvény megpróbálja ezt kiegyensúlyozni. Tehát egyrészt azt akarja, hogy persze tiszteletben tartjuk a sajtószabadságot, országot, de akkor, hogyha döntünk arról, hogy melyik jogszabály legyen alkalmazandó, akkor mi azt mondjuk, hogy a sértett fél joga legyen meghatározó. Tehát ez lenne ez a balansz, amit meg kell találni. És ez bizonyos védelmi hatást is gyakorol azok számára, akik a sértettek, akik a sértést elszenvedték. És a sajtó meg azt mondja, hogy ez túl messze megy, de messze megy. Nagyon nehéz ezt megítélni, ugyanis az evidencia a bizonyíték az csak akkor adott, hogyha az embereknek van lehetőségük bírósághoz fordulni. Na most ezek a kérdések más jellegűek is lehetnek. Az Egyesült Királyságban szociális munkásokról jelent meg egy sztori a sajtóban, mondván, hogy pedofilok voltak, meg az ördög tudja mi, hát nem voltak azok. nagyon, és gyakorlatilag tönkretették a magánéletüket és a teljes jövőjüket ezeknek az embereknek. Nem tudjuk, hogy hány ilyen eset van még, és ők nem tudnak, nem tudják érvényesíteni a jogaikat. Tehát itt kell a sajtószabadság és a, a privát szféra védelme közötti egyensúlyt megtalálni. És ebben a az ügyben. Nagyon sok média beszámoló jelenik meg a brit bíróságokról, és akkor itt van ez a bíróságválasztási turizmus, és hát itt is jó lenne, hogy a brit és bíróságok viszonylag komoly munkát végeznek, és talán könnyebb az ítéletet elérni. De azért nincs olyan sok határon átnyúló eset a brit bíróságok előtt, és az emberek egyre nehezebben tudnak megjelenni itt, mert nagyon nehéz és nehéz oda kerülni, nehéz bizonyítékokat szerelni, és egy nagyon egyértelmű kapcsolódás kell, hogy legyen a brit igazságszolgáltatáshoz. Akkor, hogyha a brit bíróság elé kerül az ügy, hogyha egy újságíró vagy egy médium arról számol be hihetően, és megvan adott a védelem, és hogyha felelősen, felelősen tudósítottak, csak éppen nem az igazságot, akkor is van, érveznek némi védelmet. Tehát a média sok esetben érzi úgy, hogy fenyegetésnek van kitével, még akkor is, hogyha felelősen végzi a munkáját. De ezt se tudjuk igazán megítélni. Sok anekdóta van arra vonatkozóan, hogy sok olyan eset fordul elő, újságok és esetében, Dániában is hallottam erről, hogy fenyegetést kaptak a bíróság, brit bíróság előtt, és nem akartak ebbe benye, belebonyolódni, úgyhogy inkább valamilyen kártérítést fizettek és feladták. Tehát ilyenkor jobb lenne, hogyha gondoskodnánk megfelelő jogi tanácsadásról. Persze ezek csak sztorik, anekdóták, nincsenek igazán bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy ez így van, de ha igen, akkor minden szempontból fontos, hogy az új brit kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megreformálja ezt a kérdést, és rendezze ezt a brit problémát. Tehát nézzük meg, ugye, és reméljük, hogy ezzel foglalkozni fog az új kormány, és mi most azt kell, hogy megnézzük, hogy az Európai Unióban mit lehet tenni. Bizonyos szinten jó lenne, ha lenne egy olyan rendszer, amely az Egyesült Államokban érvényes és ott a szólásszabadság élvezi a legnagyobb prioritást de a legtöbb európai jogrendben sokkal érzékenyebb az egyensúly a szólásszabadság és a jó hírnév védelme és a privát szféra védelme között. És ez az Európai Uniós szinten is megjelenik az emberi jogok védelmével. Tehát megvan ennek az alapja, de hogy mind a két alapjog létezik, és ezt a két alapjogot ki kell egyensúlyozni. Uniós szinten is. Na most ez vezet át, hogy megkérdezzük, hol van lehetőség ezt a konfliktust kiiktatni, ugye Róma 2-ben, javasolja ezt a parlament, vagy a média tényleg annyira aggódik, hogy valami horizontális eszközt akar a belső piaci alapon. És ott van ugyan az Európai Emberi Jogi Karta, de meg kell, ez lenne a kiinduló pont, innen kéne tovább haladni. Ha megnézzük a tanulmányt, a válasz az, hogy nem akarják ezt ennyire szigorúan. Úgyhogy a kérdés az, hogy lehet, hogy a média akarja megmondani, hogy mit akar európai szinten, európai kontextusban. És hát nekünk európai szinten kell ezt a egyensúlyozást végrehajtani, és nem pedig amerikai helyzetben és körülmények között. Van egyéb érdekes fejlemény is, és hát mint jogi bizottság ezt szintén meg fogjuk vizsgálni. Már volt meghallgatás erről ezen a héten, és megnéztük az izlandi helyzetet. A, a gazdasági válság utáni helyzetet, de hát ez egyébként a szabad média hazája, és most egy új törvény van a parlament előtt, tehát milyen körülmények között biztosítható a legjobb törvény a szólásszabadságról, amelyet a média is elfogad. Tehát ez egy érdekes gondolat, de óvatosnak kell lenni, ugyanis itt konfliktusok alakulhatnak ki azzal, hogy az akit el kell fogadni majd most Izlandon. Jó lenne, ha mi, ha majd az izlandi kollégákkal beszélünk, akik a tagságot szorgalmazzák, meg kell nézzük, hogy a jogi bizottság mit tehet és hogyan tudja ezt jobban összekapcsolni a Brüsszel egyel, illetve bármivel, amit mi a Róma 2-vel kapcsolatban teszünk. Jó lenne, hogy megkapják a megfelelő válaszokat a kérdésekre. Most a helyzet az, hogy ott vannak az Atlanti óceán közepén, egyszerre néznek jobbra-balra, Amerikára, Európára, és hát tudják, hogy ezt meg kell valahogy oldani. Így ez a munkaanyag egyfajta leírja, hogy hol állunk, de igazi megoldást nem javasol. A média jelzi, hogy a kérdés problémás, hát nézzük meg, és ha van rá mód, azt tegyük meg, de ez nehéz kérdés. Nagyon szépen köszönöm, Diana Wallis. A kérdés már nagyon régóta foglalkoztat bennünket, már egyeztetési eljárásban is részt vett, nem könnyű, és hát nem volt megoldás ott sem. Ez egy nagyon jó összeállítás arról, hogy mi a helyzet. Egy megjegyzés az izlandi különjoggal kapcsolatosan már a bankoknál is láttuk, hogy mi a helyzet. Nem vagyok igazán biztos, hogy jó ez, ha ez modell jellegű, mert néha ez ugyancsak félre sikerül de még egy hozzászólás van. Nagyon szépen köszönöm szépen, Valisz asszony, ezt a nagyon átlátható bevezetést, hadd mondjam el a véleményemet. Nagyon helyes, hogy továbbra is foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel a jogi bizottságban. Ez egy olyan kérdés, ami nagyon sokak számára érdekes, talán a média köreiben még jobban, de az egyes emberek szintjén is, akiket rágalmaznak, természetesen ők is érdekeltek itt a szabályozásban. Ahogy Diana joggal, is, joggal elmondta, mert a panaszos akit vádolnak valamivel, hogy valamit tett, vagy valamit nem tett, és hát a kérdés az, hogy hogy, hogy az összegek, amit be kell fizetni, ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődjön az eljárás, különösen amikor kártérítésről van szó, és ez sokszor magas összeg lehet. Ezek magas, nagy pénzek, magas összegek, és az egyszerű halandó ezt meg sem engedheti magának, és ez nyilván korlátozza a lehetőségeit, hogy a saját jogait érvényesíteni próbálja, és megvédje a jó hírnevét. Ezért sokan le is mondanak erről, mint egykori újságíró. Én gyakran mondom, hogy a véleményszabadság az alapjog, kétség kívül csak éppen, van egy másik alapjog is, és ez a média munkára fontos, az a felelősség. A kinyilvánított véleményért vállalt felelősség, és ezt hiányolom egyre gyakrabban. Ezért van szükség erre az egyensúlyra, egyrészt a média érdekei, és azok érdekei között, akik a jó hírnevüket akarják megvédeni. Ezért azt gondolom, hogy folytatni kell ezt a munkát. Az idő nem szorít, ahogy Diana mondta, van időnk, nincsenek még határidők. Éppen ezért ezt a munkát nyugodtan, nyugodt körülmények között kell folytatni, beszélnünk kell a média képviselőivel, de nem szabad elfelejteni, ha a média érdekeit védjük, oly módon, hogy megszüntetjük ennek a turizmusnak a lehetőséget, hogy olyan joghatóságot találjanak, ahol nagyobb kártérítés biztosítható, akkor arra kell gondolni, hogy meg kell őrizni ezt a, az egyensúlyt, ugyanis ott van a másik oldalon a sértettek érdeke, és én nem mondom azt, hogy az amerikai modellt fogadjuk el, én inkább azzal értek egyet, amit az elnök úr is mondott, hogy az izlandi modell az pedig inkább humoros, mint sem követendő, és ezt a vitát tovább kell folytatni az Európai Unió szintjén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném valamivel kiegészíteni. Tadeusz Szirkának teljesen igaza van, egy nagyon fontos szempont az, hogy gigantikus költségei vannak egy ilyen eljárásnak. A joghoz való hozzáférést ez az egyszerű emberek számára szinte lehetővé, lehetetlenné teszi, és eh, anélkül, hogy nagy erőfeszítéseket tennénk, már hat számjegyig jutunk el nagyon könnyen. Ezért alternatívákon kellene gondolkoznunk, és egy ilyen alternatíva lehetne az ADR az alternatív vitarendezés különböző formái. Hogyha egy törvény meghozatala kapcsán döntést hozunk, és azt mondjuk, hogy valami helyes, vagy nem, vagy valami nem felel meg mondjuk a szokásos újságírói gyakorlatnak, tehát egyfajta küszöböt határozunk meg, és hozhat a bíróság mulasztás miatti döntéseket is, ennek pedig más költsége lenne, mint a hagyományos eljárásnak. Azt hiszem, hogy további eszmecsere kapcsán ezekről a szempontokról is beszélünk el, és találhatnánk egy olyan európai modellt, amely viszonylag olcsó, és mégis mind a két fél számára észszerű és megfelelő megoldást eredményez. Ha más nem kíván ehhez hozzászólni, akkor azt hiszem ezt a pontot is lezárhatjuk, és hetedik pont egy másik ilyen végtelen történet, amelyen már 1999 óta foglalkozunk megszakítások nélkül, Bernard Dord után most Angelika Nibler jelentés neve. Köszönöm, elnök úr. Hát remélem, hogy a független hatás vizsgálatok garantálása kapcsán azért nem ezt fogják szinonimaként használni egy korábbi történetre. A munka dokumentumomban megpróbáltam összefoglalni azt, hogy hol tartunk most. Igaza van az elnök úrnak, ez már nagyon hosszú idő előzményekre visszanyúló történet. A munkadokumentumban megpróbáltuk összefoglalni, hogy most hol tartunk, mi a jelenlegi helyzet a bizottság hatásvizsgálait vizsgáltuk, és azután azt, hogy nekünk az Európai Parlamentnek milyen lehetőségei vannak arra, hogy kiegészítsük vagy korrigáljuk a bizottság által készített hatás, hatásvizsgálatokat. A negyedik pont a legfontosabb a munkaanyagomban. Ebben foglaltuk össze, hogy mik az alapelvek, amelyek irányt mutatnak nekünk, hogy tovább lehessen javítani a hatásvizsgálatokkal kapcsolatos munkát. Sok kollégával egyeztettem, és az ilyen viták kapcsán kikristályosodott, hogy milyen kérdéseket kell feltennünk, hogy esetleg milyen ajánlásokat dolgozhatnánk ki a munkák képen. Bizottsági hatásvizsgálatok. Erről csak egészen röviden következőt mondanám. Itt van a bizottság, hatásvizsgálati bizottságának az elnöke, akit üdvözlök e helyütt is, és nyilván majd elmondja a gondolatait nekünk. A bizottság sokat dolgozott. 2006-ban volt, történt a nagy ugrás, amikor az Impact Assessment Boardot, az IAB-t létrehozták a bizottság berkein belül ez a bizottság elnöke mellett működő egység, amely a főigazgatóságoktól függetlenül működik, és ez már egy ilyen hatalmas minőségi ugrást jelentett. A tanácsadói konzultatív funkciót is belát ez a, ellát ez a testület, és megfogalmaztuk, hogy azért itt is még lehetne javítani. Ugyanis nincs kötelező hatája az IAB véleményének, és az IAB saját intézkedéseket nem hozhat, hanem csak a főigazgatóságok felé dolgozhat ki ajánlásokat. Az IAB ö, autoritását, kompetenciáját semmiképpen nem akarnám megkérdőjelezni, de miután a bizottság elnöke nevezik ki, hát felvetődik a kérdés, hogy ö, a, garantálható ez a függetlenség, amire mindenképpen szükség van a hatásvizsgálat kapcsán. Bizottsági hatásvizsgálatok jelentik tehát a status quo, de arról is beszélünk lehetne, hogy nem tudna-e a bizottság Eh, jav, jobbító célú javaslatokat kidolgozni. Az Európai Parlament lehetőségeivel kapcsolatban is eh, konzultáltam több szakbizottsággal, és eh, hát esetenként éltünk a parlament lehetőségeivel, de nem rendszeresen. Én itt összefoglalom, hogy milyen lehetőségei vannak a parlamentnek, kidolgozhatunk a hatásvizsgálatokkal kapcsolatban egy kapcsolatban létezik egy iránymutatás, amelyet 2008. június 17-én fogadott el a bizottsági elnökök értekezlete, és ennek alapján a parlamentnek mindig lehetősége van arra, hogy az egyes szakbizottságok kiemelten foglalkozzanak a hatásvizsgálatokkal, tanulmányokra adjanak megbízást. És hát tudják a kollégák, hogy mi magunk is adhatunk megbízást hatásvizsgálat elkészítésére, hogyha a parlamenti módosító indítványokból kiderül, hogy ezeknek a módosításoknak nagyon nagy, jelentős hatása lenne a gyakorlatban. A közelmúltban éltünk is ezzel a lehetőséggel, itt a mi szakbizottságunkban is. Gondolok például az Eszterel jelentésre, az anyavédelmi irányelv kapcsán. Itt jelenleg is nagy vita zajlik. Azután ugye az illetékes FEM bizottság olyan módosítókat nyújtott be, amely nagyon komoly változásokat eredményezett volna a gyakorlatban, ezért döntött úgy a plenáris, hogy egy kiegészítő hatásvizsgálat készüljön, és múlt héten Zomer kollega eh, jelentését fogadtuk el az élelmiszer eh, jelölésről. Itt eh, a kötelező, származási hely kötelező feltüntetésére vonatkozóan akarunk egy hatásvizsgálatra megbízást adni, tehát vannak, van egyre több lehetősége a parlamentnek, hogy független hatásvizsgálatok elkészítésére adjon megbízást, és szerintem ez a helyes út. Kicsit kutatásokat folytattam, hogy a tagállamokban mik a legjobb gyakorlatok. Ez borzasztó nehéz munka, mert teljesen máshogy szerveződnek a dolgok. Megpróbáltam azért mégis ezeket a legjobb gyakorlatokat összefoglalni. Négy tagállamban adnak külső megbízást, Hollandiában, Svédországban, az Egyesült Királyságban és Németországban van ilyen lehetőség. Emellett szinte minden tagállamban vannak be, különböző belső hatásvizsgálatok, de nagyon eltérő struktúrákban működnek ezek. Itt most csak annyit mondanék, hogy különösen azokat az or, azokból az országokból akarunk tanulni, azok az országnak a gyakorlatából akarunk tanulni, akik a független hatásvizsgálatokat külső szakértőkkel végeztetik el. Nagyon fontos még emlékeztetni arra, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a hatásvizsgálat nem politikai döntés, hanem ez csak segíti a politikai döntések meghozatalát. Demokratikus folyamatokban kell, hogy megszülessenek a döntések, és nem szabad, hogy a hatásvizsgálatok nagyon lelassítsák a jogalkotási folyamatot. Érdekes az a kifogás, hogy növeli a bürokráciát a hatásvizsgálat. Természetesen nem szabad, hogy ez így legyen a bürokrácia leépítését próbáljuk az EU-ban előmozdítani, és új eszközök, eljárások nyilvánvalóan nem jöhetnek létre, amelyek növelnék a bürokráciát. Ezek olyan alapelvek, amelyekre oda kell figyelni a vita során. És az utolsó pont, eh, elnök úr, a kérdéseink. Meg kell eh, fontolnunk azt, hogy mi legyen a hatásvizsgálat tárgya, milyen kezdeményezések, eh, javaslatok kapcsán van erre szükség, és itt nagyon jó lenne, ha reálisan gondolkoznánk a, nem szabad minden hatás vizsgálattal foglalkozunk, hanem legyenek konkrét keretek, amelyeken belül meg lehet határozni, hogy mi legyen, miről szóljon, mi legyen a tárgya a hatásvizsgálatnak. A következő kérdés az, hogy csak a gazdasági hatásokra koncentráljunk el hatásvizsgálat kapcsán, vagy pedig egészség, szociális, kulturális szempontok állapotokkal is foglalkozzon, ezekre is kiterjedjen el hatásvizsgálat. Ennek ugyanis olyan jelentős kihatásai lennének. Elhangzott egy olyan kívánság is, hogy minden hatásvizsgálat térjen ki arra, hogy a, a KKV-kre milyen hatással lenne az adott jogszabály, azután a szubszidiaritási vizsgálatot, tesztet is bele kellene építeni. Tehát ilyen irányban gondolkodunk. Felmerül az a kérdés is, hogy hogyan lehetne javítani a bizottsági hatásvizsgálatokat. Itt is feltettem néhány kérdést, eh, és érdekelne, hogy önök mit gondolnak ezekről a felvetésekről. Végül az utolsó megjegyzésem, eh, hogyan tudunk itt a parlamentben hatékonyabban élni a saját hatásvizsgálat eh, készítetésének a lehetőségével. Az eszköztárunk rendelkezésre áll és beválhat, de azt hiszem, hogy a parlamentben még nem lát látja a képviselők többsége az, hogy milyen lehetőségeink vannak, aminek a az aktívabb felhasználásával talán javíthatnánk a jogalkotás minőségét. Ezért javaslom, elnök úr, hogy a következő bizottság elnökök értekezletén beszéljünk erről is, és nézzük meg, hogy ezzel a hat eszközzel, a hatásvizsgálatán mennyire élünk, mennyire alkalmazzuk ezt. Az Ipari Szakbizottság eh, a Jen eh, Rose irányelv kapcsán már eh, kiterjesztette a hatásvizsgálatot, és jó lenne, hogyha megbeszélnénk azt, hogy az alkalmazási kör mire terjedjen ki, itt lehet pro és kontra érveket felsorakoztatni, de azt hiszem, hogy a, ez segítene az, hogyha az illetékes grémiumok még tájszerűen megvitatnák a hatásvizsgálatokkal kapcsolatos lehetőségeinket és ennek a kiaknázását tehát remélem, hogy végül sikerül majd független értékeléseket kapni a jogalkotási javaslatokról, és várom a kollégák véleményét. Elnök, köszönöm, hogy ilyen átfogóan ismertette a munkadokumentumot. Geringer kollega kap először szót. Elnök úr, szeretném Nibler asszonynak megköszönni ezt a nagyon érdekes bevezetőt egy olyan témakörben, ami rendkívül fontos, a független hatásvizsgálatok kérdése. Ma Szavazni fogunk egy másik jelentésről, ami a jobb minőségű jogalkotással foglalkozik. Ez az én jelentésem, és ez is kitér a hatásvizsgálatokra, és arra, hogy milyen kritériumokat határozzunk meg a jövőben a hatásvizsgálatok számára. A teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nagyon fontos lesz ez a kérdés az új jogalkotási folyamatokban, mert ez megkönnyíti a döntések meghozatalát. Azzal is egyetértek, hogy nem helyettesített hatásvizsgált politikai döntéseket, hiszen a jogalkotó alkot jogot, és nem a köztisztviselők. Ezért a hatásvizsgálatnak nem lehet kötelező ereje a hatásvizsgálat maga nem lehet ugye kötelező jellegű, mert ha ez így lenne, akkor ez beavatkozást jelentene a jogalkotók hatáskörébe. És a vélemények, ugye bár nem kötelezőek a bizottság szolgálatai számára, de mégis egyfajta nyomást generálnak, aminek az eredményeképpen mégis figyelembe veszik a hatásvizsgálatok megállapításait független szakértők készítsék a hatásvizsgálatot, ezt a szempontot természetesen nagyon komolyan vesszük, hiszen ha objektív képet akarunk, akkor erre mindenképpen szükség van. De hogyan lehet garantálni ezt a függetlenséget? És hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy ne egy meghatározott érdekcsoport vagy lobby szempontjait tükrözze a hatásvizsgálat? Sokszor felemlegetik azt, hogy nem objektívak a bizottsági hatásvizsgálatok, ez szokott lenni egy kifogás. És meg kell keresnünk a garanciát annak, hogy az új típusú hatásvizsgálatok valóban objektívek lesznek. Nibel asszony, azt is szeretném megkérdezni öntől, hogy a jövőben hogyan ítéli meg, milyen kapcsolat lesz a tanács és a független a tanács által tanácsi megbízásra, illetve a független szakértők által elkészített hatásvizsgálatok között, amikre a parlament ad megbízást. Mire terjedjen ki a hatásvizsgálat? Ugye egy szó van arról, hogy ne csak gazdasági, hanem társadalmi hatásokra is, hiszen ezek érintik legjobban az egyszerű embereket, és azokat a jogokat, amelyekkel az emberek már rendelkeztek, például nagyon fontos szociális jogokat. Köszönöm. Albrecht kollega. Nagyon köszönöm, és mindenek előtt Angelika Niblernek köszönöm ezt a kiváló munkadokumentumot. Ez nagyon jó alapja a vitáknak, mert nagyon jó a felépítése, foglalkozik az alapelvekkel, ami természetesen nagyon lényeges. És fontos, hogy az alapelvek végül is megvalósuljanak a gyakorlatban is. Természetesen nem helyettesítheti a politikai döntéshozatalt, de lehet, hogy azért mégis ide lukadunk ki. Ezért mondanám azt, hogy a hatásvizsgálat a, a nyilvános konzultációkat és a vitákat sem helyettesítheti. Véleményem szerint a külső szakértőknek való kiadást korlátozni kellene. Ugyanis ez a hatásvizsgálatok kapcsán azért problematikus, mert a hatásvizsgálat tulajdonképpen azt célozza meg, hogy az intézményeken belül folyjon egy elmélyült vita a jogalkotási tervekről, és nem az a cél, hogy külső körök bevonásával bővítsünk egy vitát. Tehát úgy javíthatnánk szerintem a hatásvizsgálatokat, hogy például az Európai Parlamentnek az IAB-ban való részvételét erősítjük. Ez nagyon fontos lenne az intézmények között, tehát belül kell ezt lefolytatni, és a belső hatásvizsgálatoknál is fontos a függetlenség garantálása, hiszen a jogalkotók között is vannak különbségek de szerintem ne legyenek külsősök az IAB-ban, mert szerintem ezzel megnyitnánk az ajtót, és lehetővé tennénk azt, hogy ez egy ilyen nagyon széles körű konzultációs eszközé válna a hatásvizsgálat. Pedig hát nem szabad, hogy a hatásvizsgálat blokkoló hatású legyen, mert akkor már túl mutatna az eredeti célját. Még egy alapelvel kiegészíteném talán ezt eh, a eh, részt. Az intézmények eh, így a parlament is mindenképpen vegyenek részt a bizottsági hatásvizsgálat készítési eljárásokban, de legyünk visszafogottak, ami a külsősök bevonását illeti, hiszen a kívülről érkezett információkat azért meg lehet próbálni objektíven figyelembe venni, és ilyen információk alapján meghozni a döntéseket. Köszönöm. Boris kollega. Én is szeretnék gratulálni Dimbler asszonynak, hogy elkezdett foglalkozni ezzel a nagyon fontos kérdéssel a e, jobb e, jogalkotást eredményezheti e, minden előrelépés a hatásvizsgálatokkal kapcsolatban. Két észrevételt szeretnék tenni a jelentéshez. Először is. A hatásvizsgálat független legyen-e az intézményektől. Hogyha az objektivitás a célunk, E, a politikai döntések segítése kapcsán, akkor az olyan intézmények, mint a parlament, a tanács e, és a bizottság e, külső testületeket kell, hogy bevonjanak a, ebbe a munkába, akiknek más a látásmódjuk. Nibler asszony azt említette, hogy a hatásvizsgálati testület, az IAB elnökét az Európai Bizottság elnöke nevezi ki. De hogyha azt akarjuk, hogy függetlenek legyenek a hatásvizsgálatot, akkor az IAB is független kell, hogy legyen, és mindegyik EU-s intézmény munkáját kell, hogy segítse. Másik dolog. Egységesíteni kellene a hatásvizsgálatok során alkalmazott módszereket ugyanis anélkül, hogy nagyon világos kereteket és kritériumokat határoznánk meg, e, különböző és esetleg veszélyes e, irányba vihetnék el a dolgokat a hatásvizsgálatok, és előtt esetben nagyon e, túl bonyolíthatnák a helyzetet. Lobbis érdekek is érvényes sülhetnek adott esetben, és ezért egy egységesített módszertan véleményem szerint az egyik legfontosabb eleme a hatásvizsgálatoknak abban a szempontból, hogy a jövőben ezek a hatásvizsgálatok a politikai döntéseket segítsék. Én saját magamat is felírtam a hozzászólók listájára. A parlament az elmúlt két jogalkotási ciklusban már többször is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és egy állásfoglalásban kinyilvánította azt a kívánságát, hogy jó lenne, hogyha a három jogalkotásban részvevő intézmény egy közös megközelítést alkalmazna egy-két állásfoglalásban elmondtuk, hogy ideális az lenne, hogy a bizottság, a parlament és a tanács közösen létrehozni egy olyan testületet, amely egy egységes, standardizált eljárás alapján készítetné a hatásvizsgálatokat. Független státuszról beszélünk, de hát azért ez az EU kereteibe tartozik, és ezért olyan komplex esetekben is külső szakértelembe vonására is szükség lehet, és erre az IAB-nek megvan a saját költségvetése. 11 éve folyik a vita erről, és a bizottság elnökével lefolytatott viták során, amikor a, az intézményközi megállapodásról tárgyaltunk, azt láttam, hogy a bizottság nem akarja azt, hogy a bizottsági hatásvizsgálatokat a saját a bizottsági struktúrákon kívülre helyezze. Szerintem ez teljesen egyértelmű, és egy millimétert sem hajlandó elmozdulni a bizottság. Az intézményközi megállapodásban és az ehhez kapcsolódó állásfoglalásunkban éppen emiatt nem hangoztattuk ezt a követelést. Ez nem lenne reális, hiszen ha három félnek kell megállapodni, és az egyik fél nagyon konkrétan ezt határozottan ellenzi, akkor erről nincs mit tovább beszélni. Most arra nem akarok kitérni, hogy ez miért van így, erről nem is mondanék többet. Ennek szerintem az a következménye, hogy a Nibler jelentés végén, amit lát, találunk, azt két részre oszthatjuk. Az első rész ugye ajánlások, a javíthatja a bizottság a saját hatásvizsgálatait. A másik kérdéskör, ami ugyanolyan fontos, az az, hogy itt a parlamentben hogyan tudnánk javítani és intenzívben a, alkalmazni a hatásvizsgálatokat. Ezért nagyon fontos, hogy amikor szeptemberben elutazunk Washingtonban, ugyanis az amerikaiaknak ugyanez a kettős osztatú rendszere működik és már évek, talán éppen évtizedek óta az a helyzet, hogy a végrehajtó hatalom az OMB-n keresztül készített hatásvizsgatokat, és a kongresszus pedig saját maga külön saját belső hatásvizsgatokat készítethet. Mi is um, talán ilyen irányba mozdulhatunk el. Ugye a bizottság készíti a hatásvizsgálatokat, és ezt a parlament kiegészíti, ahol ezt szükségesnek tartjuk. Azt hiszem, hogy ez az elv nem rossz, hiszen a függetlenségi faktort ez erősíti, és uh, ugye a négy szem közt elv alkalmazásakor a minőség is javulna. A többi szakbizottsággal is egyeztetnünk kell, ezért majd valamikor, hát majd megnézzük, hogy mikor lesz erre lehetőség, a szakbizottsági elnökök konferenciájának napi rendjére is fogjuk tűzni, meghívjuk majd Angelika Niblert erre a megbeszélésre, és a többi szakbizottság tapasztalatait is ott majd meg tudjuk vitatni. Most eh, Klimval asszonynak adom meg a szót, talán a bizottság szempontjából szögéből tud kiegészítéseket tenni, utána Nibler asszonykat még egyszer szólt, és utána elkezdhetjük a szavazást. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy ezt a munkadokumentumot Nibler asszony ilyen nagyszerűen létrehozta. Szeretnék rajta végigmenni, és azt hiszem, hogy ezzel majd tudok válaszolni is a néhány kérdésre vagy kommentárra, amit felvetettek. A Stoiber-féle magas szintű csoportnak az informális bevonására vonatkozott egy kérdés. Ez nem így van. Mindig volt eszmecsere, mindig volt beszélgetés ezekkel a csoportokkal, illetve a magas szintű csoporttal. Egyszerűen arról van szó, hogy ez most rendszeresebbé fog válni. A munkadokumentum azt mondja, hogy nincsen határozott hatása a jogszabályra, legalábbis a döntéshozatalra egy hatásvizsgálatnak. A számvevőszék két éven keresztül tehát egy két éves teljesítmény auditot hajtott végre, amiben vizsgálta a hatástanulmányrendszert. Az eredménye decemberben fog megjelenni ennek a tanulmánynak. És nem tudom, hogy ez mennyiben fog megegyezni a bíróság által talált eredményekkel. A jelentés tehát egy két éves teljesítménybeli auditra, azaz az ellenőrzésre alapozódik. Aztán van egy másik állítás, mely szerint A Róma egyet elfogadtuk 2003 óta, megpróbáltuk bevezetni ezt a hatásvizsgált rendszert. Csak tavaly 400 hatásvizsgálatra került sor. De ezzel is, ezen is túlmentünk egy lépéssel. Jelen pillanatban a jobb jogszabályalkotás honlapon 200 kezdeményezést soroltunk fel, amelyek a jövőben fognak az asztalunkra kerülni, és ezekhez menetrendeket fogalmaztunk meg. A menetrendből kiderül, hogy lesz-e hatásvizsgálat, és hogyha igen, akkor miért nem. Bizonyos esetekben ezeket a menetrendeket már a, egy évvel azelőtt nyilvánosságra hozzuk, hogy egyáltalán elkezdenénk a jogszabályalkotással foglalkozni. Tehát itt lehetőség van arra, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy egy jogszabály esetében szükség volna hatásvizsgálatra, de nincs ez előre irá, előirányozva, akkor szóljon. Akkor elmondja, hogy mi a probléma, mi a cél, milyen EU szintű különböző lehetőségek vannak, és már ezzel is elég sok információhoz jutunk. Az új kezdeményezések esetében természetesen új menetrendek lesznek. Ez folyamatosan zajlik ezeknek a honlapra való feltétele. Tehát, a, ahogy mondtam, a jobb jogszabályalkotásról szóló bizottsági honlapon találhatók ezek meg. Aztán az IAB véleményei nem kötelező erejűek. Nem tudunk intézkedéseket hozni? Igen. Az elnök jelöl ki bennünket, és ez kérdéseket vet fel a függetlenségünkkel kapcsolatban. Tökéletesen függetlenek vagyunk a szolgálatoktól. Azoktól a szolgálatoktól, amelyek a hatásvizsgálatokat elvégzik. És hogyha megvizsgálják a véleményeinket, és ezeket mindig nyilvánosságra hozzuk, akkor nem tudom, hogy találnak-e majd olyan véleményeket, amelyből az derülne ki, hogy hát, hogy ez nem volt eléggé független. Másik tényező, a hatásvizsgálatok majdnem 30%-át visszaküldi a tanács, azért, mert ezek nem voltak elég jók. De igen, mi is tisztviselők vagyunk, és a döntéshozatal támogató információkat bocsátunk a döntéshozók rendelkezésére. A döntéseket természetesen a politikusoknak kell azonban meghozni, és Albrecht úr is említette ezt a pontot. A döntések, a politikai döntéseket nem hozhatják meg a szakértők vagy a tisztviselők. Ezt a biztosoknak kell meghozni. Mi pedig a háttér információt szolgáltatjuk ehhez. Másik fontos pont, amely szerint a hatástanulmányok, hatásvizsgálatokat nagyon ritkán frissítik. A parlament megpróbálja megtalálni azt az utat, módot, amelyel a hatásvizsgálatokat a hatásvizsgálatokon módosításokat lehet végrehajtani, amennyiben erre szükség van. Van egy intézményközi megállapodás a bizottság, a parlament és a tanács között, amely kimondja, hogy a tanács és a parlament megkísérli a hatásvizsgálatok elvégzését akkor, amikor ezt megfelelőnek és szükségesnek tartják a jogszabályalkotás szempontjából, minden jelentős módosítás előtt. Ezt idéztem a 2004-es közös megközelítésből, amelyet a tanács, a bizottság és a parlament közösen fogadott el. még egy aspektus, Nívler asszonyjal tökéletesen egyetértek abban, hogyha a különböző tagállami rendszereket megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy számos különféle megközelítés létezik. De hogy tisztázzam, például Hollandiában és Németországban az ACTA és a Norman Control csak az adminisztrációs terhek csökkentését vizsgálják. Más hatásvizsgálatok azok a KKV-kra vonatkozó hatásokat is vizsgálják, a szubszidiaritás elvének való megfelelést is vizsgálják. Mások környezeti, szociális vagy gazdasági hatásokat is vizsgálnak. Az utóbbi időben megpróbáltuk a szociális tényezőt erősíteni a hatástanulmányokban. Tehát integrált megközelítésünk van, amely a költségeket és az előnyöket is lefedi, nagyon részletes kérdéseket tesz fel szubszidiaritással kapcsolatban, különböző lehetőségeket vet fel, és ott van a kezünkben a metodika, az iránymutatások, amelyek elérhetőek szintén weboldalunkon. Az utolsó ponthoz érek ezzel. Úgy gondolom, hogy az a hatástanulmányal foglalkozó testület nagyon jó ellenőrző testület. A számvevőszéki jelentés, amely szeptemberben lesz elérhető, segít abban, hogy tisztában lássunk, és nagyon remélem azt, hogy támogatni fogják az ő eredményeik az én prezentációmat. Tehát az a lényeg, hogy a három intézmény együtt dolgozzon azon a közös megközelítésen, amelyet mind a hárman aláírtunk. Az Európai Bizottság kész arra, hogy támogassa a parlamentet és a tanácsot abban, hogy a saját módosításaikkal kapcsolatos hatásvizsgálatokat is elvégeztessék. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, Nibler kollégina. Köszönöm, elnök úr. előtt köszönöm a kollégáknak a nagyon érdekes és értékes gondolataikat. Mindent fölírtam, jegyzeteltem, és egy-két dologra szeretnék most kitérni. Géringer úr feltette azt a nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani a hatásvizsgálatok függetlenségét, milyen kritériumokra van szükség, és hogyan lehet hatékonyan együttműködni, illetve a különböző intézmények munkáját hatékonyan koordinálni. Albrecht úr is ugyanezeket a kérdéseket tette fel, Hok is, és Léne kollega is értek azzal, amit ön mondott ezzel kapcsolatban, elnök úr, hogy legyen, hozzunk létre egyfajta közös ügynökséget, testületet, és ezt bízzuk meg független hatásvizsgálatok elkészítésével. Szerintem emellett a cél mellett ki kell tartanunk, majd kiderül, hogy mindenki ezt gondolja-e, és hogyha a gyakorlat felé azt tudjuk demonstrálni, hogy készen állunk erre, akkor talán az USA-ban alkalmazott modellre való hivatkozással elősegíthetjük egy ehhez hasonló struktúra kialakítását. Azt hiszem, azon is kell még gondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk a legjobban demonstrálni a, a függetlenséget. Ugye itt a parlamentben nagyon sok kapcsolatot alakítunk ki külsősökkel, csak a transzparenciát kell garantálni, tehát hogyha biztosítani tudjuk az átláthatóságot, akkor nekem nincs gondom azzal, hogy ki milyen külső szakértelmet kíván bevonni a munkájának a segít megszüntetése érdekében. De ennek a részleteiről is még majd beszélhetünk hogy egységesítsük a módszereket, ahogyan a kollega ezt javasolta, szerintem is ez egy nagyon fontos kérdéskör, és a bizottságtól kaphatunk támogatást. Én még nem vettem fel ezzel kapcsolatban a kapcsolatot, de azt tudom, hogy a bizottság már évek óta sok munkát végzett, és eh, teljesen igaza van eh, a bizottság képviselőjének, eh, nagyon átfogó hatásvizsgálatok készültek, a szubszidiaritási teszt, a KKV-k, a szociális szempontok kapcsán, úgyhogy nagyon nem nulláról indulunk, nagyon sok munkát elvégzett már a bizottság a tehát a bizottság és az Európai eh, Parlament eh, viszonyát azért még lehetne optimális, eh, optimal, tovább optimalizálni. Elnök úr, kijelöltük a pályát, amin tovább kell lépnünk. Fontosnak tartom, hogy itt most ma szögezzük le, feedbackre van szükség a tagállamokból, hogy ott hogyan működnek a hatásvizsgálatok, és azt hiszem, hogy a bizottság is bemutathatja még egyszer az ezzel kapcsolatban elvégzett munkáját, Fontos, hogy szeptemberben kijön a számvevőszék jelentése, azt is meg kell majd vitatnunk, hiszen a számvevőszék független testület, és a számvevőszék megállapításaiból csak profitálhatunk. Hát eh, szervezünk talán egy kis eh, mini meghallgatást, egy-két óra elég lenne ahhoz, hogy meghallgassuk a szakértőket, és akkor ősszel meghívnánk a számövőszék egy képviselőt ide a szakbizottságba, és megvitatjuk még egyszer ezt a kérdést, és így lesz majd nagyon jó alapja a szakbizottsági jelentésünknek. Elnök, köszönöm. A következő koordinátorülésen ezt fel fogjuk vetni, hogy ebben a témakörben tartsunk egy mini meghallgatást, hívjunk meg tagállami szakértőket, illetve a számvevőszék képviselőjét, vagy nem tudom, még gondolkozunk, hogy ki mindenki mást is esetleg. És még egy fontos dolog, a Policy Departmentnak már adtunk megbízást egy tanulmány készítésére, és akkor bevonjuk ezt a saját Policy Departmentünket is majd természetesen a mini meghallgatás megszervezésébe is. Akkor lezárhatjuk ezt a pontot, és rátérhetünk a szavazásra. Geringer kollégánőt kérdezem, hogy a saját jelentéséről kíván-e mondani valamit. Ez a jelentés közvetlenül kapcsolódik, ahogyan már erre az előbb utaltam, a hatásvizsgálatok kérdéséhez és ahhoz, hogy hogyan kerül végrehajtásra a közösségi jog. A közösségi jogot ugyanis gyorsan és jól kell alkalmazni, ezért a jogszabályok fontos, hogy érthetőek, világosak legyenek. Szeretnék köszönetet mondani az összes frakciónak, mert úgy érzem, hogy sikerült egy nagyon jó kompromisszumig eljutnunk külön köszönet illeti Zivka urat, aki koordinátorként nagyon jól szervezte a munkát. Tehát a hatékonyabb jogalkotásról szóló jelentés remélem valóban hozzájárul a hatékonyabb jogalkotáshoz. Okay, sorry, wir hatten hier noch einige kleine Unklarheiten. Még néhány dologot tisztázni kellett. Cierszka kollega még a frakcióközi egyeztetésről. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Geringen asszonynak szeretnék köszönetet mondani a kedves szavakért, de azt is elmondanám, hogy a 21-es módosító indítványt én Visszavonom. Igen, akkor kezdjük meg a szavazást a jelentésről, és az egyes módosítóval kezdjük mellette. Ellene elfogadtuk. Akkor nem fogom kérdezni a tartózkodást, akkor látjuk előzőleg is úgyis az eredményt jöjjön. A Kárim kettes módosító mellette ellene ezt is elfogadtuk. Afko A mellette ellene elfogadtuk. Hármas Karim mellette ellene ezt a többség elutasította. Afko D, mint Dóra mellette ellene elfogadtuk. Afko B, ezt elintéztük. Afko C, ezt is AFKO E, mell, E mellette ellene elfogadtuk. AFKO 4-es mellette ellene elfogadtuk. 4-es módosító mellette ellene elfogadtuk. Karim 5-ös módosítója ellene, ellene elfogadtuk. 6-os mellette ellene elfogadtuk. AFKO 1-es mellette ellene elfogadtuk. Hetes mellette ellene elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene elutasítottuk. Kilences mellette ellene elfogadtuk. Tízes mellette ellene elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Akkor 13, 14, 15, 16 az okafogyott, 10, a kettes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Akkor a 17-est is elintéztük, 18-at visszavonták, 19-20-as mellette ellene elfogadtuk. 21-est most vonták vissza, 22-es, 23-as kompromisszum mellette, de nem, nem, előbb a 22-es, bocsánat, 22-es, nem vettem észre, 22-es mellette, ellene, megszámoljuk mellette, 22-esről szavazunk, ellene, Elfogadtuk? Mi van? Tizenegy mellette, kilenc ellene. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 23-24 elintéztük, 25-ös mellette. Ellene. Elfogadtuk 26-os mellette ellene elfogadtuk. 27-es mellette ellene elfogadtuk. 4-es mellette ellene elfogadtuk. 28-as kész, 29-es mellette ellene elfogadtuk. 30-as mellette ellene ezt is elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 31-es kész, 32-es és 33-as és AFKO 2-es kész, 34-es mellette, ellene, elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene, elfogadtuk, AFKO 3-as mellette, ellene, elfogadtuk, 36-os mellette, ellene, elfogadtuk 37-es mellette, ellene, elfogadtuk, akkor a jelentésről szavazunk mellette, ellene. Egyhangúan elfogadtuk. Gratulálunk, Géringer asszony, úgyhogy 20 ö, a nullához az eredmény, és akkor most jöjjön a Cvijevka jelentés, ez a következő napi rendi pontunk. Van még megjegyzés, jelentéskészítője nem akar már szólni, rögtön szavazhatunk egyes módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. Akkor a kettes is kész. Hármas mellette. Ellene nem, valami nem világos. Kettes mellette, nem, hármas, nem átlátható, hármas mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, elfogadtuk. B. Mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor most már a 9-es jön mellette, ellene, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Jön a 15-ös. Mellette, ellene, elutasítottuk. 16-os okafogyott, 17-es és 18-as mellette, ellene. Meg kell számolni, tehát még egyszer mellette, 18-asról van szó mellette, A 99 az, nem, bocsánat, 10 mellette, és mennyi ellene? ellene? Huszonegyen vagyunk? Lehet az? Na, Akkor elutasítottuk, ugye? 11 a 10-hez elutasítottuk. Akkor jöjjön a D mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor a 21-es mellette, ellene, ellene, elutasítottuk. E. Itt részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene. Meg kell számolni megint csak, még egyszer akkor. Mellette első rész 13 ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elutasítottuk. Akkor a 25-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os mellette visszavonták. 27-es mellette ellene megint 11, ugye? 11 ellene elutasítottuk. 28-as mellette ellene elfogadtuk. 30-as mellette ellene elutasítottuk 29-es mellette, ellene, elfogadtuk 31-es mellette, ellene, elfogadtuk 32-es mellette, ellene, elutasítottuk F mellette, ellene, elfogadtuk, akkor a 35-ös jön mellette, ellene, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene, elutasítottuk 38-as mellette, ellene, elfogadtuk 37-es részenként első rész mellette, ellene, elfogadtuk második rész mellette, ellene, elfogadtuk. Jön a 39-es, szavazni kell mert a 38-ast. Na, akkor mellette els, ellene elfogadtuk. Ez volt az első rész. Második rész mellette ellene elutasítottuk. 40-es mellette ellene elutasítottuk. 41-es mellette ellene elfogadtuk. 42-es mellette ellene elutasítottuk. Gustav kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Ha, akkor elintéztük a 43-as, 44-es mellette ellene elutasítottuk. H, mint Hugó mellette ellene elfogadtuk. Akkor jön a 47-es, ezt visszavonták. Akkor jön a 46-os mellette, ellene elfogadtuk, akkor a 40, ö, nem a 40, bocsánat, 49-es jön, bocsánat, 49-es mellette, ellene elfogadtuk, 50-es mellette, ellene elfogadtuk, 51-es mellette, ellene elfogadtuk 52-es mellette, ellene elfogadtuk 53-as mellette, ellene elfogadtuk 54-es mellette, ellene elfogadtuk 55-ös mellette, ellene elutasítottuk 6-os kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk 56-os mellette ellene elutasítottuk. Hát akkor a jelentésről szavazunk összességében mellette ellene. Elfogadtuk, meg kell számolni, akkor még egyszer mellette, végszavazás mellette. Ellene? 15 a 6-hoz elfogadtuk. Nagyon szép gratulálunk Szvjevka úrnak, és akkor jön a következő, a Lechner jelentés. Van még valami mondani való? A készítő részéről nincs, akkor egyes módosító mellette. Ellene elfogadtuk, akkor Imkó C az okafogyott, kettes módosító mellette. Ellene elfogadtuk. Imkó D nem ez okafogyott. Imkó A ez kiegészítés mellette. Ellene elfogadtuk. Akkor hármas módosító mellette. Ellene elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Imko B, mint Bruno, mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos Régner módosítója mellette, ellene, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. A hetes okafogyott, nyolcas mellette, ellene, elutasítottuk. Imko 8-as mellette, ellene, elfogadtuk. Imko 9-es mellette, ellene, elfogadtuk. Imko 10-es kész, 11-12 ókkal fogyott, 9-es módosító mellette, ellene. Elutasítottuk, 10-es részenként szavazunk első rész mellette, ellene. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene, elutasítottuk, harmadik rész mellette, ellene, elfogadtuk. Imkó 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 11-es régnek mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 1-es Ekon 2-es, Ekon 3-as mellette. Nem? Lassabban. Szóval az Ekon 3-as mellette, ellene elfogadtuk. Az Imco 1-es okafogyott. Imco 3-as mellette, ellene elfogadtuk. Imco 5-ös mellette, ellene elfogadtuk. Imco 6-os mellette, ellene elfogadtuk elfogadtuk, 15-ös bodó visszavonták, most akkor jön a 10-es, egy szóbeli módosító, Lesner kollega tessék parancsolni. Igen, elnök úr, nem kell ezt nekem felolvasnom, csak azt, ami a kiegészítés, akkor könnyebb lesz követni, és hát ez benne van a via single access point actively followed by the commission, és aztán a végén ezt először értékelni kell, hogy milyen mértékben okoz ez fordítási költséget. És ezt figyelembe kell venni minden tagállamban. Azt hiszem, ez nem okoz gondot. Ugye nem? Akkor mellette, ellene elfogadtuk. Akkor jön a 16-os az okafogyott, Elko 4 is, Imko 2 is, Imko 7 is, és akkor az Imko 16-os is okafogyott immáron. Akkor jön, vagy az Imko 16 második részről azért szavaznunk kell, nem? Igen, igen. Akkor Imko 16-os második rész. Arról szavazni kell. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 17-es az okafogyott, Ekon 5 mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 6-os, csak a második részről szavazunk mellette, ellene, elutasítottuk. Imko 4-esnél Régner asszony kér szót. Én itt szeretnék részenkéti szavazást kérni. A négyes pontnál elolvasom. Especially regarding the Services Directive and the pending European Private Company Status. Hier dann den Split. Itt kellene elválasztani. Igen, akkor az első részről szavazunk mellette. Ellene. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene elutasítottuk. Ekon 7-es az okafogyott, 18-as módosító mellette ellene elutasítottuk. Imkó 13-as első rész, ez okafogyott második rész mellette ellene elfogadtuk, 19-es bodú mellette ellene elfogadtuk, Imkó 14-es kiegészítés mellette ellene elfogadtuk, 20-as Régner asszony mellette ellene elutasítottuk Ekon 8-as mellette, ellene, elfogadtuk, Ekon 9-es mellette, ellene, elfogadtuk, Ekon 10 az okafogyott, és akkor a jelentés, igen, Lechner kollega. Kérem a titkárságot, nézzük meg, hogy Régner asszony módosítóját a 13-asról szavaztunk? Lehet, hogy ezt átugrottuk, vagy Régner asszony Figyelt? A 13-as indítványával mi történt? Szavaztak, szavaztunk róla? Elutasítottuk? Igen. Nem szavaztunk erről. Akkor kérem szavazzunk. Tehát a 13-as mellette, ellene, elutasítottuk. Rendben van. Köszönöm, hogy felhívta rá a figyelmemet. Jön a végszavazás akkor a jelentésről szavazunk mellette, ellene. Egyhangú. Igen, köszönöm szépen, és gratulálunk a Lechner kollégának a munkájához. Hát akkor most pedig jön-jön a jogalapvizsgálata. Lechner úré ismételten a szó. A jogalapal kapcsolatban. Igen ezt a jelentést, amit Cashman úr készített, évek óta foglalkozik a kérdésekkel, hogy milyen legyen a nyilvánosság hozzáférése a dokumentumokhoz. Most egy új jelentést készített, és persze itt mindig a polgárok jogairól van szó, akik ugye jogosultak-e, hogy legyenek minden papírt elolvasni, ami itt az intézmények között kering. Hát, hogy most ennek van-e értelme, az más kérdés, vagy hogy esetleg itt sok mindent írásbeli kommunikáció nélkül is lehetne elintézni. Na mindegy, Kesmen úr rengeteg indítványt dolgozott ki, és ezt a parlamentnek, mint olyannak, terjeszti elő, hogy most akkor mi a bizottság joga, meg mi nem. Ő abból indul ki, hogy a parlament, mint a polgárok képviselete, a 15-ös cikket, a Lisszaboni szerződés 15 cikkére hivatkozhatna. Hát mi is polgárok vagyunk, és mint polgárok nekünk is ugyanolyan jogaink vannak, mint minden egyéb polgárnak, de a parlament azért mégiscsak más, ez a politikai akaratképző testület, és nem pedig az egyedi érdekek képviselője. Azt hiszem, hogy ez teljesen világos. Úgyhogy ennyiben véleményem szerint a 9-es módosító, a 20-as, a 21-es, és a 33-as nyilvánvalóan sérti a jogalapra vonatkozó rendelkezést, mert a jogalap nem azzal foglalkozik, hogy milyen joga van a parlamentnek, mint intézménynek, a tanácssal, bizottsággal szemben, ez az intézmény, intézményközi szerződésben kerül szabályozásra. Ennek nincs köze ahhoz, hogy milyen transzparenciát kell biztosítani a polgárok számára és a 47-es indítvány a titkárság véleménye szerint, bár lehet, hogy erről vitatkozhatunk, de én azt javaslom, hogy ezt a négy, illetve öt módosítót a Cashman jelentésben támadjuk meg, mert ezt nem fedi le a jogalap. Köszönöm szépen, Lesner kollega. Annyit mondanék ezzel, hogy az intézményközi megállapodás tárgyalása során is szembesültünk ezzel a problémával. Ennek van egy egyes melléklete, és a bizottság az utolsó fordulóban terjesztette ezt elő. Nagyon nehéz volt erről megállapodni, hogy a parlamentnek milyen joga van bizonyos minősített dokumentumokhoz hozzáférni. Ezt itt szabályoztuk, úgyhogy ezt fedi mindez. Ez nem tartozik a Cashman jelentés körébe. Wallis asszony és én is írtunk Cashman úrnak, felhívtuk a figyelmét erre a problémára, és aztán Wallis asszony is aláírta, mert ő felelős az elnökségben ezekért a kérdésekért és azt hiszem, hogy ez nagyon hasznos, amit most elmondott, mert tényleg nagyon komoly problémák merülnének fel a Kesmer jelentéssel kapcsán, hogyha az intézmények közötti viszonyt is érintené is, mert arról egészen máshol van döntés az intézményközi megállapodásban, és hát nagy baj lenne, hogyha ez egy ilyen jogszabályalkotási folyamat része lenne, és hát egyébként is teljességgel kilátástalan, függetlenül a jogalaptól, mert hát a másik két intézmény nyilvánvalóan egyértelműen hivatkozhat a jogalapra. Úgyhogy most Rapkai úr, utána Wallis asszony kapja meg a szót. Elnök úr, azt szeretném kérni, hogy halasszuk el a szavazást. Mert ha nem tesszük meg, akkor ellene kell szavaznunk, úgyhogy őszintén szólva az ön indoklását és a raportőr indoklását sem igazán értjük, úgyhogy lehet, hogy nem értjük itt a jogi összefüggéseket, és a mi munkacsoportunkban tegnap sem volt tiszta az egész ügy, úgyhogy szeretném még egyszer megnézni az egészet, beszélni a raportőrrel, hogy mire gondolt, úgyhogy azt kérem, hogy halasszuk el a szavazást, mert nem tud, ha nem, akkor ellene szavazunk. Köszönöm szépen. Um, I merely wanted to say that csak annyit szerettem volna mondani, hogy egyetértek azzal, amit ön mondott. És az átláthatóságért felelős alelnökként már évek óta foglalkozom azzal, hogy egyének vagy egyedi megkeresések érkeznek a közvélemény részéről, hogy betekintessenek a dokumentumokba. Ez az egyetlen problém, egyik kérdés, a másik az intézményközi keret megállapodás, ami az úgynevezett titkos vagy bizalmas dokumentumokat illeti. Ez is folyamatosan az azt terítéken van, és az egyéb a parlamenti képviselők, valamint az intézmények nem tudnak általában megegyezni ezek tekintetében, ezért támogatnám Lechner urat és Lechner úr megjegyzését ezzel az ügyel kapcsolatban. Azt is szeretném elmondani, hogy nem értem, hogy mi Rapkai úr eh, nehézsége az intézmény közi párbeszédben döntést kell hoznunk erről az ügyről. Herr Kollege Albrecht, dann mache ich vor. Albrecht kollega, és utána majd egyeztetünk. Én Rabkai úr kifogását támogatom. Vannak itt kapcsolódások a Cashman jelentéshez, meg az intézményközi megállapodáshoz. Én úgy gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy a képviselők hogyan férnek hozzá a dokumentumokhoz, akkor ez nem az egyéni képviselők joga, nem erre a jogalapra nyúlik vissza, hanem itt most az egész parlament teheti ezt meg, mint intézmény, ezért a dokumentumokhoz való hozzáférés a nyilvánosság számára fontos, az intézményközi együttműködésben is, és hogy a képviselők is megkapják ezt a lehetőséget egyénenként. Jó lenne ezt megvitatni, és nem kellene ezt idő előtt összecsapni. Köszönöm szépen. Most hallom, hogy Nincs probléma, hogy július 5-én szavazzuk meg, mondja tárgyalást egyetért Lechner úr. Igen, tehát akkor július 5-én akkor a frakcióknak még van lehetőségük, hogy meggyőződjenek itt a dologról addig, ha még nem tették volna meg. Akkor tehát július 5-én szavazunk erről. Van még egyéb? Lechner úr? Nincs már hozzászólás, ugye? Minden világos. Akkor következzen a kodifikáció. Géringer asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A jobb jogalkotás, a bürokrácia leépítése rendkívül fontos célkitűzés. Ez igaz a e, parlament és a bizottság e, együttműködésére a kodifikáció területén is. E, hát nincsenek lényeges módosítások ebben a dokumentumban. Ez egy kodifikált változat, amiben gyakorlatilag nincsen változás. Szeretném megkérdezni, hogy van-e, aki ezt ellenzi, tartózkodás, nincs, akkor hangon elfogadtuk. Következő a recast, itt is hasonló a helyzet, igen, hasonló a helyzet, mondja Géringer azt, hogy ellene van-e valaki, tartózkodás nincs, akkor ezt is elfogadtuk és eldöntöttük. Most pedig Szájer úr jelentését veszük előre a 20. napi rendi pontot, mert ő délután nem tud itt lenni, és ezért délelőtt vitatjuk meg ezt a jelentést. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhányszor már a szakbizottságban megvitattuk ezt az ügyet, csak a legújabb fejleményekről szeretném tájékoztatni önöket. Először is szeretném világossá tenni, azt, hogy ahhoz, hogy elfogadjuk ezt a rendeletet, ez óriási ö, erőt fog adni a parlament kezébe, amit a szerződések már biztosítanak. Jelentéstevőként nagyon is határozottan ragaszkodom ehhez a joghoz, különösen, hiszen más területek is kapcsolódnak ehhez a kérdéshez, konkrétan a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a viták, a vélemények a különböző szakbizottságokban világosá tették, hogy a szakbizottságaink tényleg élnek azokkal a jogokkal és hatáskörökkel, amelyek révén megpróbáljuk ellenőrizni ezen a területen a bizottság munkáját és tevékenységét. A 290-es cikkhez illetve a 291-es cikkre utalnék, amelyek a felhatalmazáson alapul és a végrehajtási jogi aktusokra vonatkoznak. Kicsit ezek különböznek. Az Európai Bizottság által javasolt rendelettel kapcsolatban vannak aggájaink, ezeket már hangoztattuk. Kollégáink jelen pillanatban is foglalkoznak ezekkel. A fő probléma az a tízes cikk, amely automatikus kiigazítást tesz javaslatot, de ezt nem tudjuk elfogadni alapelvként. Amit el tudnánk azonban fogadni, az az, hogy átmeneti helyzetben vagyunk, éppen most lépett hatályba a Lisszaboni szerződés, és ebből a szempontból nagyon világos, hogy rugalmasnak kell lennünk bizonyos területeken. Itt ismét el kell mondanom, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról van szó, ezek nem alapvető fontosságú területre kell, hogy vonatkozzanak, és együttdöntési eljárásban kell, hogy elfogadjuk őket, de eddig a bizottság részéről kötelezettségvállalást világosan nem kaptunk, arra vonatkozólag, hogy ezek csak a nem kötelező jellegű jogi aktusok esetében legyenek alkalmazandóak. Amikor ezeknek az általános kiigazításáról van szó, akkor még nem sikerült megállapodnunk. Az általános kiigazítással kapcsolatban az új együttdöntési területek is fontosak. Van számos új terület, ahol a kodecíziót alkalmazzuk. A szakbizottságok világosá tették azt is, hogy a parlament fő célja az legyen, hogy a bizottság részéről kapjunk egy kötelezettségvállalást, az Európai Bizottság javasoljon egy határozott menetrendet még a mi végszavazásunk előtt. Ez legyen kötelező érvényű, és ez nagyon sok igényünket, agályunkat kielégíthetné, nagyon sok aggályunkat eloszthatná, hiszen más szakbizottságok is félnek attól, hogy ha feladjuk bizonyos területeken jogainkat a komitológiában, akkor nem kapjuk vissza ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok területén. Tehát ebből a pont, szempontból az automatikus kigazítás csak átmeneti, meg átmeneti megoldásként vagyunk hajlandóak elfogadni, különben általános kiigazítást szeretnénk. És még egy dolog a jogi alapot illeti, az, hogy ez is az e intézményközi tárgyalások tárgyát képezi, mégpedig az információhoz való hozzáférés miatt. Módosító indítványaimban és javaslataimban világosá tettem, hogy aktívan szeretnénk részt venni, és azt is várjuk, hogy aktív részvételt lássunk a bizottság részéről. Ez azt jelenti, hogy ők aktívan elküldjék nekünk a és a szakbizottságoknak a számunkra fontos információkat, azokat a dokumentumokat, amelyek alapján megvitathatjuk a kérdéseket. Jogunk van az információhoz, hiszen részt veszünk ebben a folyamatban, és különösen ezen a területen fontos, hogy hozzáférjünk az információkhoz. Aztán a végrehajtásról is beszélünk. itt nem kapunk, nincs több hozzáférésünk a dokumentációkhoz, mint a bizottságnak. Még egy pont, ez az utolsó fontos dolog, amire felhívnám a figyelmüket, az, hogy mi a szakbizottságok, különösen azok, amelyek ezt a jogot az utóbbi időben gyakorolták, megszokták a régi komitológiai eljárást. És bizonyos területeken úgy tűnik, hogy az új végrehajtási szabályok el fogjanak venni tőlünk bizonyos jogokat, azért, mert már nincs meg az alapjuk a szerződésekben. De úgy gondolom, hogy lehetséges lenne egy olyan megoldásra jutni az Európai Bizottsággal, hogy legyen egy ilyen meggondol, egy ilyen lenyugvási periódus, amely alatt megkapjuk az információkat, és kapunk lehetőséget legalább arra, hogy eh, információt kapjunk, és a bizottság talán legalább figyelembe veszi a véleményünket. Ez egy ilyen általános megoldás lenne, nincs ennek alapja a szerződésben, de nagyon sok szakbizottság kérte, hogy ezt az alapszerződésbe tegyük be, de ez nem lehetséges. Azonban megoldás lehetne az, hogy valahogy azt a lehetőséget, hogy a bírósághoz forduljunk, inkább egy egészségesebb együttműködéssel helyettesítjük a parlament és a bizottság között, amely visszaadná azokat a jogainkat, amelyeket jelen pillanatban is gyakorlunk. De hogyha ez azt jelenti, hogy inkább felhatalmazáson alapuló jogszabályokat szeretnénk, mint végrehajtásiakat, hiszen ott van nagyobb hatalmunk. Persze az végrehajtási területen ott inkább a tagállamok kezében van a hatalom. Itt, itt ismét eljutunk a tagállamok és a, a tanács problémájához. A, 2000, a 291-es cikk világosan kifejti a szerződésben azt, hogy a tagállamoknak van, és nem a tanácsnak joga a végrehajtás ellenőrzése bizonyos esetekben akkor, amikor a bizottság a végrehajtó ebben az esetben nem szabad, hogy engedjük, hogy a tanács a hátsó ajtón visszaosonjon. Ezért például van egy tanácsi javaslat, amely még nincs véglegesítve, jelen pillanatban is tárgyalnak róla, létre akar hozni a tanács egy bizottságot, egy csoportot. Ezt nem tudjuk elfogadni. Amit el tudnánk fogadni az az, hogyha a tagállamok vennének részt ebben a munkában, nem a tanács. Itt tehát nagyon fontos a világos definíció, de más, már is túl sokat beszéltem, jelen pillanatban így áll a helyzet, próbáljuk a kiigazításokat elérni, próbálunk a különböző szakbizottsági kollégákkal egyeztetni. Ahogy haladunk időben, még nem tudok végleges határidőket mondani, hiszen például Sefcsovics úrral fogok ma délután találkozni, és ő már is néhány ígéretes kijelentést tett azzal kapcsolatban, hogy hogyan léphetünk tovább. Tehát további egyeztetés után tudunk döntést hozni arról, hogy mikor hozhatunk végleges döntést. Már csak azért is bizonytalan ez az időpont, mivel a tanácsnak sincsenek határozott, kiforrott képvis, vagy elképzelései. Én azonban nagyon határozottan képviselem azt, hogy a parlament, és nem a szakbizottságról beszélek, hiszen itt kompromisszumot kell elérni, de a parlamentnek nem szabad addig szavaznia róla, amíg nincs világos és explicit kötelezettségvállalás az új általános öm, kigazításról, hiszen ez az, ami a legnagyobb hatalmat adja a kezünkbe. És nem csak az új kodecíziós területekre kell, hogy vonatkozzon ez. Ezek a legfontosabbak, de a régiek, amelyeket már a korábbi kiigazítási rendszerben, az régi komitológiai rendszerben fogadtunk el, azokra is kell, hogy vonatkozzon, azokkal is foglalkoznunk kell. Persze ez nem annyira sürgős, azonban szakbizottságaink, különösen az új kodecíziós területeken nagyon világosá tették, gondolok itt például a mezőgazdasági szakbizottságra, hogy az általános kigazítást akarják a lehető leghamarabb. Ez nagy feladat számunkra és a többi illetékes szakbizottság számára is. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy beszámolhattam a fejleményekről. Nagyon köszönöm. Ki kíván hozzászólni? Podú kollega. Köszönöm szépen, egy kérdésem lenne, pontosítást szeretnék kérni. Szájér úr egyetérte azzal, hogy a szakbizottságok hogyan a, a, a, egyetérte, nem értettem pontosan, egyet, egyetérte azzal, hogy a tanács létre akar hozni egy ilyen külön bizottságot. Válaszolhatok? Nem. A válaszom az, hogy nem. Nem fogadjuk el azt, hogy legyen egy ilyen tanácsi intézmény. Amennyiben a rendszerbe a konzultációs, abban a rendszerben, amelyben konzultálnak a tagállamokkal, akarják beilleszteni, akkor megfontoljuk, de hogyha a tanács akarja ezt önmagában létrehozni, akkor azt nem fogadható el. Nem akarjuk azt, hogy a különböző intézmények hatáskörét összekeverjék. De persze ez az egyik legfőbb agályunk, amiről dönteni kell majd mielőtt szavazunk a tanácsnak először döntenie kell erről, a végleges döntésüket meghozni, csak akkor tudunk reagálni. De mindannyiuknak és a más szakbizottságokban is a parlamentben világosá tettem azt, hogy amennyiben a tanács úgy tűnik, hogy a szerződések ellenében lép fel, akkor a par, akkor a mi jogi álláspontunk, és hát mi vagyunk a jogi szakbizottság, tehát ezért ez a feladatunk, akkor nekünk kell a szerződés őreiként fellépni, és ezért a jövőbeli gyakorlatokat, amelyek 50-20 év múlva, hogyha még akkor is létezik az Európai Unió, kerülnek sorra, akkor ezek érdekében el kell kerülnünk azt, hogy egy ilyen keverék intézményrendszert hozzunk létre. Nagyon világos volt az a szándék, hogy a különböző intézményeket és a különböző intézmények kompetenciáit világosan elhatároljuk, ezért nem támogatom azt, hogy a tanács létrehozzon egy ilyen külön bizottságot. Köszönöm. Más nem kíván hozzá szólni, akkor ma délután Sefkovics úrral is beszélünk erről. Nem ez lesz a központi kérdés, de azért erről is lesz szó, a külügyi szolgálat kapcsán is, és talán a bizottság elnök megismétel majd néhány olyan megállapítást, amit informálisan korábban tett, ez is nagyon hasznos lehetne ebben az összefüggésben. Akkor a 20. napirendi pontot lezárhatjuk. 14. pont a Stockholmi program Luigi Berlinger kollégája szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. ez a terület, illetve az ezzel a területtel kapcsolatos érv, amit már ma délelőtt említettünk, ez a stokholmi programra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy nagyon is aktuális ez a kérdés. És nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy ennek a szövege, a jelentésnek a szövege túl későn jutott el a tagokhoz. Mindjárt szeretném azzal kezdeni, hogy ez a téma nagyon sok lényeges elemet tartalmaz, ezért nem tudjuk nagyon alaposan megvizsgálni az összes elemét és megvitatni, azért, mert ennyire kép, későn kaptuk meg a dokumentumot. A kollégáknak inkább megpróbálok egy ízelítőt adni arról, hogy miről is szól ez a szöveg. Utána vissza tudunk majd térni rá, és emlékezhetünk az itt elhangzott megjegyzésekre és véleményekre. Szeretnék gratulálni a bizottságnak azért, mert a cselekvési terv azt mutatja, hogy nagyon komolyan veszik a stokholmi programot, ami, ahogy említettem, valóban nagyon komoly téma. Néhány nappal ezelőtt a parlament a plenáris ülésén egy állásfoglalást fogadott el ennek egy konkrét aspektusáról, mégpedig a bírósági képzésről. Vártuk azt, hogy már akkor tudjunk bizonyos dolgokról, amelyekről majd most fogok beszélni, és már mindjárt a kezdetben vártuk azt, hogy foglalkozzon bizonyos tervek, területekkel a bizottság, amelyekkel ebben a dokumentumban foglalkozik. A Stockholmi program nem csak különböző intézkedések vagy rendelkezések agglomerációja, vagy nem csak egy telefonkönyv. Igazából azt kell megvizsgálnunk, hogy mi az európai jog érvényesülésén alapuló térség lényege. Mi, mit jelent az, hogy ez egy egységes jogi terület, egy egységes térség, ahol egységesek a normák és a rendelkezések. De nem csak erről van szó. Az európai jog óriási lépésekben halad előre, és most nem akarok itt egy komplet sikerlistát felsorolni, de például a magánjog kompetenciájába tartozó területen ahol az európai állampolgárok nap mint nap napi életével kapcsolatos intézkedéseket vagy jogszabályokat hozunk. Ezeken a területeken sok jogszabály született, de nem olyan sokat hajtottak végre. Vajon miért? A hatásról szóló vita már is azt jelenti, hogy probléma van nem csak amiatt, hogy meg kell vizsgálni, hogy hogyan fogadják el ezeket a jogszabályokat, hanem azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen hatással vannak ezek az állampolgárok mindennapi életére. A harmonizáció megközelítését kell felülvizsgálnunk. Nem arról van szó, hogy egyik ország állampolgárainak az életét rá akarjuk húzni egy másik ország állampolgáraira. Nem arról van szó, hogy közös európai jogi intézményeket akarunk létrehozni. Arról van szó, hogy a különböző tagállamok jogi környezeteit harmonizáljuk, és egy relatíve egységes jogi környezetet hozzunk létre, amelyben el tudnak igazodni az állampolgárok. határokon átnyúló problémáikat is gond nélkül tudják majd megoldani. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mi a legfontosabb, hogy melyik jognak van elsőbsége. Az európai jog nem a különböző jogszabályok összessége. Annál többről van szó. A jogi intézményeket, illetve a tagállamok joganyagát alaposan kell megvizsgálni, akkor, hogyha azt akarjuk, hogy az európai jogot egyetemeken lehessen tanítani. Jelen pillanatban ez teljesen külön területnek tekintik. A munkajog, családjog, szerződésjog a különböző államokban tele van az európaisággal. Tele van olyan tényezőkkel, amelyek alapjában véve európaiak. Úgyhogy az európai jog már akkor is megvalósul, hogyha nem ez az eredeti szándék. Úgyhogy igazából arról lenne szó, az lenne a fontos, hogy tanítsák ezeket a közös pontokat. Egy olyan jogi tudatosságra, egy olyan jogi mentalitásra van szükség, ami európai. Az egyedi rendelkezések jelen pillanatban nem hozzák létre ezt a tudatosságot, úgyhogy nagyon is részleges a hatásuk, a sikerük. Az Európai Unió nagyon sok normával, standarddal, harmonizációval állt elő, megpróbálta a különböző hagyományokkal rendelkező tagállamok jogszabályait közelebb hozni egymáshoz, és ez egy óriási feladat. Az eredménye sajnos kisebb, mint amennyi erőfeszítést tettünk, relatíve nagyon sok erőfeszítést tettünk, de hogyha megvizsgáljuk az európai jogi térséget, akkor azt kell látnunk, hogy még nagyon sokat teendő. Már a hágai egyezmény, hágai szerződés előtt is, amely a pillérek struktúráját létrehozta, és amely az egységes európai jogi koncepciót meg akarta teremteni. Ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen koncepciókat alkalmaztunk, akkor az egységesítés felé mozdultunk el, az Európa és a tagállamok együtt mozduljanak el az egységesítés felé. Ez egy nagyon mélyre menő filozófiát tükröz. Azok, akik az európai joggal foglalkoznak, azok a, az állampolgárok, vagy a vállalkozások, amelyeknek joguk van ahhoz, hogy európai reakciót kapjanak, európai választ kapjanak jogaik elismerésére. De nem csak a tagállamok állampolgárai, hanem azok a szakemberek, akik például jogszabályok alapján döntéseket hoznak, vagy jogszabályokat értelmezik, vagy tanítják, ők is, ők kellene, hogy legyenek a fő szereplők. De a főszereplők jelenléte nélkül a színpad üres. Ezért rendkívül időszerű az, amit a, jog, a tervezetünkben megfogalmaztunk, hogy megvizsgáljuk, hogy hova fogunk a jövőben fejlődni keresztútnál vagyunk, mert Lisszabon nem csak egy nemzetközi szerződés, nem csak egy esemény, hanem egy új igény megjelenése Európában. Különben Európa népszerűsége, elfogadottsága az állampolgárok szemében csökkenni fog. A jogi képzés csak egy aspektus, nem az egész kép. De jogos és érthető, hogyha ezt meg akarjuk vizsgálni. Nem csak rázzuk az ujjunkat és mutogatunk a főszereplőkre. Nekik persze feladatuk van, de nekünk is feladatunk az, hogy bevonjuk őket ebbe a folyamatba. Nem az a lényeg, hogy ők a saját képzésüket a saját tanulási folyamatukat elfelejtsék. Arról van szó, hogy folyamatosan új információt, friss információt kapjanak arról, hogy mi zajlik Európában. Európa egy olvasztó tégely. A közjogban, a polgárjogban, a nemzeti jogokban nagyon sok közeledés történt. Ezért a joggal foglalkozók, a joggyakorlók állandóan új igényekkel, szembesülnek állandóan új dolgokat kell, hogy megtanuljanak, de ez a folyamat még embriofázisban van. Nekünk kell megteremteni a körülményeket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ezek a főszereplők, a joggyakorlók véleményt tudjanak cserélni, és folyamatosan friss információval szolgálhassanak egymásnak a gyakorlati életben. Ők az európai jog szempontjából is főszereplők, nem csak a nemzeti jog szempontjából. És talán ez a jog legszélesebb aspektusa Európában az európai jog, és ezt soha nem vesszük figyelembe, hanem csak azt nézzük, hogy na, mit csinálnak éppen a bírók. Van európai jogi szempontból is kompetenciájuk, sőt, funkciójuk is. Abban, hogy a fiatalokat képezzék, tovább képezzék, hiszen ők nem elég képzettek még. Ezért azt kérjük a bizottságtól, az Európai Bizottságtól, hogy legalább figyeljen oda, hallgassa végig ezeket az új gondolatokat. Szerintem nem fordítunk kellő figyelmet erre a területre. Nagyon sok különböző joganyag alapján tanítják a jogot a különböző tagállamokban. Minden tagállamban más hagyománya van a jogi oktatásnak, és Európa alig kap szerepet ebben. Nekünk kell odafigyelnünk arra, hogy a szakembereket kiképezzük arra, hogy utána az egyedi esetekkel hogyan foglalkozzanak, hogyan tudjanak az esetjog alapján esetleg pontosabb európai jogszabályoknak megfelelő döntéseket hozni. És most nem az olasz magisztrátusokra gondolok, tudom, hogy ott mi folyik, de új megközelítésre van szükség. És hogy ha, ha nem vagyunk elég határozottak, akkor nem fogunk sikerrel járni. Hogy rá kell vennünk az embereket arra, hogy ezt az új európai létezést a jogszabályok és a jogi élet területén átérezzék, és a gyakorlatban is alkalmazzák. Hogyan tudunk együttműködni az alapfilozófia alapján, és ennek alapján hogyan tudunk konkrét intézkedéseket hozni. Ezt vizsgáljuk meg. Különben csak ilyen öm, oktatási stratégiára vonatkozó mindenféle intézkedéseket hozunk, de ezek nem feltétlenül lesznek hatékonyan végrehajtva, úgy hatékonyan végrehajtva, hogy valami eredményük is van a mindennapi életünkre. A jogszabályok önmagukban azok nem ö, okoznak, nem idéznek elő előrelépést. A végrehajtás, a végrehajtási rendelkezések, a közös normák, és ezeknek a végrehajtása az, ami előbbre visz minket. És gondolok itt a polgárjogra ugyanúgy, mint a büntetőjogra. Nem akarom más jog, vagy szakbizottságok kenyerét elvenni, de hát láthatjuk, hogy máshol is az eljárásbeli akadályok hogyan akadályozzák meg a valós végrehajtást, különösen az oktatás területén, a képzés területén és nem csak a polgárjogban, a büntetőjogban, hanem a magánjogban is problémák vannak. A vállalatoknak, az állampolgároknak látniuk kell, hogy mi az európai helyzet. Aztán ott van a családjog, a vállalk, társasági jog. Egy csomószor a procedurális eljárásbeli elemek akadályoznak minket meg abban, hogy előrelépjünk. Nézzük meg az eljárásokat. Nézzük meg a folyamatokat. Nem csak olyan eljárásokról beszélek, amelyek lefedik azt, hogy hogyan foglalkozunk egy ügyel, hanem magának a jognak az eljárásáról is beszélek. Tényleg nagyon fontos, hogy a jogi képzés területét megvizsgáljuk, és hogyha egy ilyen kontinentális nyelvi konténerbe zárjuk magunkat, azzal nem fogunk előrelépni. A másik dolog, ami nagyon hasznos lenne, hogyha nyelveket tanulnánk. Nagyon sok jogász egy nyelvű. Pedig a nyelvtanulás nagyon fontos a jog szempontjából is. Gondoljunk a vektorra. És itt sajnos probléma az, hogy a közös nyelv az angol, hiszen az angol common law kifejezései igencsak különböznek a kontinentális jogrendszer kifejezéseitől. Úgyhogy szerintem mindenképpen az embereknek fontos, hogyha joggal foglalkoznak, tanuljanak nyelveket. Persze most beszélünk, beszélünk, de a valóságban nagyon kevés intézkedés van. Azt szeretném, hogy ne csak beszéljünk, hanem lépjünk is. Wallace, bitte. Köszönöm szépen. Valisz asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Berlinger úrnak a gondolatébresztő beszámolót és magát a jelentést. Folytatódik az a vita tulajdonképpen, amelyet múlt héten kezdtünk a plenárison, amikor is a bírák képzéséről beszéltünk. És így vagy úgy tulajdonképpen arra kérjük a bíráinkat és a joghallgatókat, hogy tanuljanak összehasonlító jogot, európai jogot az egyéb alapképzéseken, és most még azt is kérjük, hogy nyelveket tanuljanak. Egyébként a különböző jogi eh, szakmákban eh, általában a saját eh, jogrendjüket helyezik előtérbe, és nagyon nehezen lehet ezért az egyeztetéseket, illetve a közelítéseket megvalósítani, amit ön kívánatosnak tartja. A jogi oktatás kapcsán az európai intézmények közül csak egyet mondanék a Maastrichti Egyetemen, van egy olyan program, ahol európai jog oktatásával kezdődik az oktatás, tehát itt a gyakorló, az itt végzőknek ez, ez elképzés után kell a saját nemzeti jogokat megtanulni, de biztos, hogy így lehet európai jogászokat képezni és ezt a folyamatot meg kellene könnyítenünk a jövőben, és bátorítást kellene adnunk arra, hogy minél több ilyen európai jogi képzés legyen a bírák, a fiatal jogászok, a joghallgatók körében. Mindig is abban a problémában ütközünk, hogy a meglévő különbségek léteznek az anyagi jogban, a tagállamokban, és mindig ezt hangoztatjuk, de szerintem nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, hogy hogyan kezeljük a külföldi jogokat, illetve a, a külföldi jog alatt itt az európai jogra gondolok, tehát hogyan öm, dolgoznak a nemzeti bíróságok a európai jogi kérdésekben. Azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, amire nagyobb időt kellene fordítanunk, több időt kellene fordítanunk. És gondosan meg kellene vizsgálnunk azt is, hogy az európai rendszerek hol érintkeznek harmadik országbeli rendszerekkel. A hágai konferencián, tehát látogatásunk az elmúlt hetekben nagyon érdekes volt, és szerintem még több munkára van szükség ezen a területen, hogy lépést tudjunk tartani a globális jogi közösséggel. Még egy gondolatot, ha megengedik valaki eljött hozzám egyik nap, és beszámolt egy projektről, amely az európai jog történetével és az európai bíróság történetével foglalkozna. Egy gyönyörű könyvet mutatott nekem, adott át nekem, és amikor olvastam, akkor tulajdonképpen megdöbbentem azon, hogy milyen sok a közös, mennyivel több a közös az európai jogokban, mint amit mostanában hajlandók vagyunk elismerni és talán ebből is tudunk tanulni. Üdvözlöm azt is, hogy az eljárás jog kérdéseit előtérbe helyezte. Az a gondolat, hogy az elévülést és szabályokat közelítsük, újra és újra felbukkanó kérdés, a storm jelentés, régi jelentés már hosszú évekkel ezelőtt megpróbált ezt valahogy szabályozni. Múlt hétfőn pedig csak a személy sérüléssel kapcsolatos kártérítési perek ügyében beszéltünk erről, hiszen ez egész Európában nagyon sok embert érint. Miről is van itt alapvetően szó? Arról, hogy könnyebben hozzájussanak az egyének, a polgárok a az igazságügyi struktúrákhoz, hogy igénybe vehessék ezeket a struktúrákat. Ez a központi gondolatunk, hogy egy olyan igazságügyi rendszer működjön, ami ezt biztosítja. És ez a mutogatás, hogy mi rendszerünk jobb, mint a tietek, ez, ez nem jó, hogy mindenki csak a saját zászlóját lobogtassa, nem. Hogyha többet tudnának a jogászok az európai jogról és egymás jogrendjéről, akkor jobban tudnák az ügyfeleiket, az európai embereket szolgálni azokban a struktúrákban, amelyet elég kétségbe esetben próbálunk meg létrehozni. Csak csatlakozni tudok ahhoz, amit a jelentéstevő mondott. Az oktatás az egyetemeken történik, de vannak nagyon komplex szakok, amelyeket európai jogként tanítanak, de hát ez így nem jó. Nincs európai jog, közösségi jog van, vannak rendeletek, vannak irányelvek, amelyeket a tagállamok hajtanak végre, és ültetnek át a belső jogba. Tehát az európai jog oktatásának a követelésekor tulajdonképpen a különböző jogterületeket kell integrálni. Ez a nemzeti jogok integrálásáról kellene inkább beszélnünk. És a tagállami jogok szakértői mellett van szükség azokra, akik ezt az európai dimenziót is jól ismerik. Köszönöm, Cvefka kollega. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Bellinger úrnak, hogy bevezette ezt az eszmecserét, a vitát. De még inkább kell, meg kell köszönnünk neki azt, hogy törekedett arra, és többen törekednek arra, hogy létrehozzanak egyfajta európai jogi kultúrát. Már a mostani jogalkotási ciklus kezdete óta beszélünk erről, amikor a Stockholmi program megvalósításával foglalkozunk. Az európai egyetemeken zajló oktatás, a jogi képzés még mindig nem elég rugalmas. A képzési programok, a tananyag a tagállami jogra koncentrál túlzottan. Európai jogi fakultások csak tulajdonképpen kiegészítő területek az egyetemeken. És akik itt végeznek, azok a jogászok tulajdonképpen nem tudják elképzelni, hogy mit kezdjenek a jövőjükkel, hiszen van is, meg nincs is olyan, hogy európai jog. Amikor a Stockholmi programról beszélünk, akkor tulajdonképpen tudatosítani kell az európai közvéleményben azt, hogy létezik európai jog, és ez jelen van a nemzeti jogokban, a nemzeti jogrendek részét alkotja az emberek, a polgárok 60%-a ezt egyszerűen nem tudja, nincs tudatában annak, hogy létezik ez a dimenzió, az európai jog dimenziója, hogy ez már most is ott van eh, része a saját nemzeti joguknak. Koordinációra van szükség a jogrendek között, és ez nem is kerül túl sokba jó lenne, hogyha több lenne a közösségi norma, de hát elég sok az ellenállás ezzel kapcsolatban a tagállamok részéről általában küzdenek azért, hogy bizonyos területeket ne érintsünk, de ott, ahol az emberek életét egyszerűsíteni tudjuk eh, ezzel, most az ilyen területeken kellene, hogy legyen közösségi eh, megközelítés, illetve közösségi jogszabályok. Az európai jog térségét ezt tágítaná, és eh, erősödne az európai jogi kultúra. Az államokat ez pedig arra késztetné, hogy tapasztalataikat jobban cseréljék ki, hogy a jogi egyetemeken speciális kurzusokat indítsanak, európai jogi kurzusokat. Strasbourgban már elég későn este folytattunk egy eszmecserét a biztos asszony jelenlétében erről a kérdésről, és az Európai Parlament egyik alelnöke is jelen volt. Nos, ez a vita nagyon jól zárult, ugyanis a bizottság biztosított minket arról, hogy támogatni szeretné a jogászok, ügyvédek, bírák képzését pénzügyi támogatással is. Úgyhogy most már ennek csak a megvalósítása van hátra. Persze a bizottságtól ki kell kényszeríteni azt, hogy az ígéreteit betartsa. Köszönöm szépen, Perlinger kollega. Gondolom, hogy ki válaszolni kíván az elhangzott felvetésekre. Jó, csak egy dolgot szeretnék talán elmondani. Jogtörténet a területem, ennek a professzora vagyok, és amit önök elmondtak, az is megerősíti bennem azt, hogy igen, létezik európai jogtörténet. Lehet, hogy a rendszerek különbözőek, vagy talán nem is egyértelműek, de azért már létezik egyfajta közös, közösségi jogi kultúra. És itt nem csak az alkotmányra gondolok, hanem vehetjük a polgárjogot is példaképpen amikor azt mondják, hogy a római jog, a kontinentális jog teljesen más, mint a common law, ez, ez igazából nem, nem így van, ez nem igaz. Köszönöm a kollégáknak, amit elmondtak. Egy útra léptünk rá, és most a bizottságtól várunk valamit, hiszen mondanunk kell végre valamit, ez az úzus, ami valami, amit mindenképpen meg kell most már tennünk. És a integrációra van szükség a jogalkotás területén is. Most termékeny talajba kell elvetnünk a vetőmagokat, és jobban össze kell kapcsolni a különböző területeket, és köszönöm szépen a kiegészítésre vonatkozó javaslatokat. Nagyon köszönöm valóban még van időnk, még nem kell meghatároznunk a módosítók benyújtásának a határidejét. Nem láttok jelentkezőt, akkor lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Most van egy kis technikai problémánk, mindjárt fél tizenkettő van, háromnégykor érkezik Stoiber úr, és meghatároztuk azt, hogy a délutáni napirendi pontokat nem hozhatjuk előre, ez technikailag nem megy. Ezért most egy negyedórás szünetet tartunk. Kérem, hogy 11.40 körül jöjjenek vissza, a bürokrácia leépítése, hatásvizsgálatok lesznek a témák, Stoiber úrral három órában vitatjuk meg majd ezeket.

Just to inform you, our guest is already in the house. Probably in the next two or three minutes. Vendégünk már a házban van, úgyhogy két-három perc múlva tudunk kezdeni. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich in unserer... Igen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntöm eh, Edmund Stoiber urat, aki az adminisztratív terhek csökkentésével foglalkozom magas szintű munkacsoport elnöke, többször járt már nálunk, és most rögtön meg is adom neki mindjárt a szót. Néhány másodperc múlva egy technikai kérdés még a 15-ös pont, és itt még egy határidőt meg kell határoznunk a módosítók benyújtására. Ez ö, ö, augusztus 12-e lesz, úgyhogy ezt még el akartam mondani, és rögtön Stoiber úré a szó. Igen. Jó napot kívánok, Léne úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy kicsit szorít az idő, úgyhogy azt gondoltam, hogy amit írásban kidolgoztam, azt át fogom adni Léne úrnak, és aki érdeklődik az ügy iránt, az utólag elolvashatja majd mindezt, mert ha ezt most itt elmondanám, akkor egészen biztos, hogy nem lenne lehetőség arra, hogy egy-két kérdést megvitassunk egymással. Először is Léne úr önnek és a jogi bizottság minden tagjának szeretnék köszönetet mondani. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben ami az áfával kapcsolatos, és hát mindenekelőtt azzal összefüggésben, hogy hogyan lehetne könnyíteni az úgynevezett mikrovállalkozások sorsát az uniós mérleggel kapcsolatban, hogy itt egy nagyon fontos döntés született végre nagy többséggel, amely tehermentesíti a kis vállalkozásokat, és hát így ezt a tagállamok megvalósíthatják és ez alkalommal még azt is szeretném megemlíteni, hogy a magas szintű munkacsoport intenzívebben dolgozott, mint ahogy néhányan önök közül eh, gondolják. Az elmúlt alkalommal is elmondtam már, és ezt az elnök úrnak át is adtam, hogy 260 javaslatot terjesztettünk elő a bürokrácia leépítése érdekében, és ezek a javaslatok a 23 millió vállalkozás számára jelenthetnek egy 40 milliárdnyi könnyítést a 27 tagállamban. Én még egy dolgot elmondanék, amelyet az elnök úrral és a főtitkárral is szeretnék megbeszélni, és meg is kell, hogy beszéljük azok az elvárások, amelyek a vállalkozások körében megjelentek, a bürokrácia leépítését illetően nagyon nagyok, és a parlament, az elnök ezt persze látja, de hát azért a döntési folyamat Európában nagyon hosszú, nagyon hosszú, ezt egyértelműen ki kell mondani az emberek. Persze egy év múlva kérdezik, hogy na mi van már, ugye például a tahográf kapcsolatban korábban az európai jogban, ugye 3,5 tonna feletti teherautóknál digitális járatmérőt kell beépíteni, és és noha egy évvel ezelőtt az akkori biztossal személyesen beszéltem erről, és biztosított arról, hogy itt a kis és középvállalatok esetében kivételt fognak tenni, semmi nem történt az ég a világon, és hallom az utódjától, hogy 2010-re is szükség lesz még az egész évre, hogy megvizsgálják, hogy milyen irányba lehet lépni. Hát lehet így is dönteni, meg úgy is, csak ez a nagyon hosszú döntési időszak az érintett vállalkozások számára egyszerűen követhetetlen. Folyamatosan hallom a kritikát, hogy mit csinálsz te ott egyáltalán, vagy mi kerekedik ki ebből, és akkor mindig a bizottságot kell védenem, meg az európai szintet. Hát ezt szeretem volna itt elmondani az önök körében is. Az utolsó megjegyzésem, mielőtt az új feladatokról beszélek, azt és olvastam, nem tudom, hogy Nibler asszony indítványával foglalkoztak-e, a munkadokumentum arról szól, hogy legyenek független hatástanulmányok. Hát ezzel kapcsolatban nyíltan megmondom, nagyon örülök ennek az indítványnak, és már mondtam, nem túl diplomatikus a javaslat, hogy a parlamentnek azért egységre van szüksége valamilyen formában. Már javasoltam, hogy belga módszerrel próbáljanak meg egy saját bizottságot, vagy egy alcsoportot létrehozni, amely csak is és kizárólag a bürokrácia csökkentésével foglalkozik. Soha nem jutunk egyébként előbbre, mert akik belép ebbe a, erre a területre, az mindig hátrányban van a szakpolitikusokkal szemben, mert azok azt mondják, hogy na de környezetvédelmi, na de meg biztonsági okoknál fogva, azért e, ez én, így kell, hogy maradjon. Én szorgalmazom a bürokrácia leépítését, de itt nem megy. Na most akkor, hogyha a parlament sokkal erősebben mondjuk egy csoport, egy bizottság keretében foglalkozik ezzel, és hát Frau Nibler asszony indítványa az nem csak a bürokráciával, hanem az egész hatástanulmány kérdéssel foglalkozik. Az, amit előterjesztett, az csak megerősít engem abban, hogy milyen fontos a hatástanulmány kérdése, és hogy ezzel foglalkozni kell. Még azt is elmondom, ez érdekes lehet szintén az önök számára, hogy eddig ugye az a vélemény volt jellemző, hogy elvben a bürokrácia leépítés, ez nem politikai kérdés, hanem csak az, hogy hogyan lehet valamit a legkevesebb bürokráciával megvalósítani, a legkevesebb bürokráciával. Hollandiában ő volt az úttörő, és hát Amsterdamban, Hágában ő, járva ő, beszéltem ezzel a ő, független hatósággal, és hát a hollandok ugyanúgy, mint a svédek azt mondják, hogy most már nem csak a bürokráciát mérjük, hanem azt, hogy maga, a, java, maga az előírás, a jogszabály az értelmese. Na itt meg már belép a politika, mert ha azt mondjuk, hogy az a cél, amit a törvény követ, az rendkívül bonyolult és egyáltalán értelmetlen, hát akkor az más kérdés. Ugye a tagállamokból a bürokrácia csökkentése az most már tovább megy, mert most már nem csak a bürokráciáról van szó, hanem arról, hogy mibe kerül egy adott jogszabály megvalósítása. Még egy információ, mert ezzel is foglalkoztam. Na most nagyon nagy meglepetésemre, hölgyeim és uraim, Barózó elnök engem szeptemberben, ö, azt mondta nekem szeptemberben, hogy hát ez nagyon jó, amit itt kidolgoztatok, és tulajdonképpen ennek a munkacsoportnak augusztus 31-én, három év után meg kellene szűnnie, de mégse folytassa a munkáját. És hát menjek el a parlamentbe többször, meg a tanácsba, meg beszéljek a kormányokkal, és az európai szinten foglalkozzak ezekkel a javaslatokkal, de hát azért végül is és hát itt lehet, hogy én magam vagyok a hibás, mert mindig azt mondtam, hogy nem ismerek olyan szintet a politikában, amely olyan könnyen kritizálható, anélkül, hogy védekezhetne. Ha bizottságot megnézem, hogy európai szinten, tagállami szinten mi mindenért szidják, és mi mindenért teszik felelőssé, amiért nem is az Hát a, nem a francia kormány, a német kormány, a tartományi kormányok mind-mind azt mondják, hogy ó, a bizottság megint marhaságot csinált, ott Brüsszelben azok úgyse értenek hozzá, távol vannak a polgároktól, nincsenek ott a való életbe, elefántson toronyban dolgoznak. Nagyon sokan így gondolják, ezt ismerek önök is a munkájuk során. Szóval a bizottságnak védekeznie kellene, és azt kell, hogy mondja, hogy hát ez azért nem megy, hát ha egy tagállami kormány kormányt támadnak, akkor az egész gépezet beindul, meg visszautasítják a kritikát. A bizottság az egy olyan szervezet, de ez a parlamentre is vonatkozik, hogy nagyon könnyen kritizálják, de nem védekezik kellően. Akkor ebből jön a következtetés, hogy na, akkor csináljatok valamit. Azt szeretném, hogy folytasd a munkát, egészen 2012 végéig, csak akkor 2012 végéig, tehát folytatni kell a munkát, de most már nem csak az európai jogot kell felülvizsgálni, hanem az lenne fontos, hogy a jövő év novemberében, mondta Barozó úr, készíts egy jelentést novemberre, amelyben megvizsgálod végül is azt, hogy a az európai irányelveket a tagállamok hogyan hajtják végre. A motto, hogy kiteszi ezt meg a legkevesebb bürokráciával. Hol megy ez a legelegánsabban? Legyen meg ez a best practice, és ez egy hatalmas feladat, alig lehet végrehajtani, szóval ez egy, egy teljes munkaidő, 27 kormány hogyan valósítja meg ezt a rengeteg feladatot. Ezért kérem önöket is arra, tényleg kérem, hogy vegyenek ebben részt, mert a jelentés el fog készülni jövő novemberre, és lehet, hogy lesz vita az Európai Bizottság és a tagállami kormányok között. A bizottság azt mondja, hogy engem lehet kritizálni, de hogy itt most Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, ti csináljátok ezt olyan bonyolultan. Tudom, hogy a különbségek hatalmasok. Nekem mindig az volt a gondom Bajor miniszterelnökként, hogy nálunk Bajorországban az én államigazgatásom sok mindent úgy hajtott végre, hogy az emberek azt mondták, hogy Ausztriában minden más, és aztán megállapíthattuk, hogy tényleg az osztrákok elegánsabban, egyszerűbben, kevesebb bürokráciával csinálták. Dél-Tirolban, Olaszországgal is más volt a helyzet. Megnéztük Veronában is, hogy mi történik. Ott álltam sokszor, mert azok két-három évvel később tették meg, ugyanazt, ami Bajorországban már rég érvényes volt. Tehát számomra ez egy nagyon fontos, döntő kérdés, és itt mindenkit arra kérnék önök közül, hogy figyeljék ezt figyelemmel, illetve támogassák. A harmadik pont, ami önök számára fontos a munkadokumentum jegyében, Természetesen létezik az Impact Assessment Board, a hatásvizsgálat testület, főigazgató helyettes irányítás alatt. Jelenleg betöltetlen ez az állás, mert Döbő úr egy másik feladatot kapott, és most egy új főtitkár helyettest keresnek erre a posztra. Ezt nem kell önöknek elmondanom, nyilván ismerik eh, az Impact Assessment Boardot. Én de szerettem volna, ha egy kicsit jobban kapcsolódik eh, ez a, mondjuk az Aktal eh, modell alapján, vagy a német Control Ausschuss, vagy valamilyen más, például a londoni független testület példája alapján áll ez össze. Franciaországban most próbálkoznak egy ilyen testület létrehozásával, hát ez kis idő lesz. És itt hogy finoman fogalmazok, nagyon visszafogott ez ügyben a bizottság. Ugyanis nem akarja azt, hogy kívülről adjanak neki tanácsot azzal kapcsolatban, hogy egy hatás vizsgálat, hogyan készüljön egy jövőbeni jogi normáról. Ezt majd a bizottságon belül megoldják a főtitkár helyettes irányítása alatt. És ez ügyben megint az önök támogatására van szükségem. Szeretnék szorosan együttműködni a parlamenttel, hiszen tulajdonképpen csak önök tudnak nyomást gyakorolni a bizottságra, és rávírni arra, hogy kicsit felgyorsítsa a dolgokat. Nem akarok bírálni egyes biztosokat, de hát azért őszintén szólva azt nézzük, hogy milyenek az elvárások, hogy ez a buta bürokrácia végre épüljön le, és tényleg van egy problémám, én is ombudsmanként működöm, nekem is írnak Európában legkülönbözőbb szervezetek, és egy ilyen bürokratikus szörnyetekről írnak, azzal azonosítják Európát, tulajdonképpen minden harmadik napot valahol Európában egy gazdasági szövetségnél vagy regionális szövetségnél tölthetnék a bürokrácia építésről egyeztetve. Megkérdezik tőlem, hogy tulajdonképpen mit is csinálok. Hát én csak tanácsot tudok adni, és én csak azt tudom mondani, hogy egy kicsit gyorsabban kellene ezzel, ezt megcsinálni, máskülönben nehéz lesz a helyzet. És a hatásvizsgálati testület kapcsán a következőt sikerült elérni eddig. Az együttműködés az Impact Assessment Board és a magas szintű csoport között, amely utóbbi ugye csak a meglévő joggal foglalkozik, az IAB pedig a jövőbeni jogalkotást vizsgálja. Tehát a kettőjük kapcsolatát akarjuk egy kicsit formalizálni az új mandátum kapcsán és a jövőben minden adminisztratív egyszerűsítés kapcsán, amelybe bekapcsolódik a magas szintű munkacsoport, ez így lesz. Egyébként hogy mondjam el, hogy kicsit túl magasak, túl nagyok az elvárások. Talán egy kicsit túlzottan erőltetve lett ez a dolog, és hát a magas szintű munkacsoportban a munkatársaim önkéntesen és fizetség nélkül dolgoznak, csak a jó Isten fizeti meg őket, vagy hát nagy tisztelet övezi ez a jutalmuk, de hát nem lehet azért túlzottan igénybe venni a magas szintű munkacsoport eh, munkáját, eh, munkaidejét. Ezért eh, Léne úrnak szeretnék köszönetet mondani, ugyanis úgy érzem, a részéről érzem a nagy támogatást, és hát végül is az önök bizottsága, az illetékes bizottság tágabb értelemben is foglalkozik hatásvizsgálatokkal, illetve hát szűkebb értelemben a jogszabályok bürokratikus következményeivel is foglalkoznak. Hát összességében azt mondanám, és kifelé is mindig ezt mondom, hogy azért a, a rezümé pozitív, én mindig védem a bizottságot, amikor a bürokrácia miatt nagyon gyakran kritizálják, én mindig védem a bizottságot is, és jelenleg a bürokráciával kapcsolatban a az teljes költség 32 százalékát az okozza, hogy nem hatékonyan ültetik át a tagállamok az irányelveket, és akkor még rájön ez a felcicomázzák, a szükségesnél többet írnak be a jogszabályokba, az gold plating, tehát önök számára jelent ez nagyon nagy lehetőséget, hogy otthon mondják el, hogy nem mi vagyunk azok, akik eh, a nehézségeket okozzák, hanem az esetek egyharmadában tulajdonképpen az, hogy túl bonyolultan, nem hatékonyan ültetik át az irányelveket. Mint én is kormányfő voltam, tudom, miről beszélek. A Bajor környezetvédelmi minisztérium mindig 150 osan ültette át az irányelveket, hát ez ez több, mint amire szükség lenne. És ezért kérem önöket arra, hogy tovább vizsgálódjanak, nyújtsanak be, dolgozzanak ki javaslatokat, piszkálják csak nyugodtan a bizottságot, hogy gyorsítsa fel a munkát. Én pedig fél évente eljövök önökhöz, és támogatást, iránymutatást várok önöktől. Köszönöm szépen, Stoiber úr! Hárman kértek szót, de először én hagy mondjak valamit. Az átültetési probléma döntő fontosságú kettős értelemben is, nem csak a meglévő, a létező irányelvek átültetése, hanem a bürokrácia leépítés megvalósítása szempontjából is. Az irányelvek persze szabad mozgásteret biztosítanak a tagállamoknak, és az izgalmas kérdés, hogy mennyire élnek ezzel a mozgástérrel a tagállamok elméletileg, miután sok irányel van, a, ezek többségénél az is opció, hogy marad a status quo, ezt az opciót is létrehoztuk. A három kollégának adom el a szót, először Angelika Nibler. Köszönöm, elnök úr, Stoiber úr, most um, semmi formalitás, udvariaskodás, a lényegre térek. Amikor azt mondja, hogy túl sokáig tart, igaz, mi is szenvedünk ettől. De mindig fontos megjelölni azokat, akik hibásak, akik hibáztathatók, hiszen a számviteli ügyben a bizottság rögtön lépett, a parlament is, és most a tanácsnál akadt el a dolog, meg én 27 tagállam képtelen arra, hogy akár egy pici lépést is előre tegyen. Kérem, hogy ezt mondja el kifelé, és nem a parlament, nem a bizottság aludas, hanem a tagállamok nem csak az átültetésnél túl lassúak, hanem még itt is európai szinten a már nagyon is esedékes döntések meghozatalát is állandóan csúsztatják és késleltetik teljesen igaza van, túl sok a kritika, és meg kell védeni magát a bizottságnak. Nagyon határozottan el kellene ezt mondanunk, csak hát ön is tudja, hogy nehéz ezt megtenni időnként, mert a média nagyon odafigyel erre, és hogyha nem konkrét a javaslat a bürokrácia leépítésével kapcsolatban, akkor nagyon nehéz elérnie, hogy arra odafigyeljenek. Az új mandátum kapcsán örülök, hogy a jobb jogalkotás kapcsán is önt most a bizottság jobban bevonja ebbe a munkába. Géringedő Ödenburg kolléganőnk egy kiváló jelentést készített a jobb jogalkotásról. Ezt ma már el is fogadtuk, szavaztunk erről, úgyhogy ezt is a figyelmi ajánlom, mert nagyon sok érdekes dolgot tartalmaz. Még egy információ az ön részére. Az IAB-ről, az Impact Assessment Board-ról kapcsolatos vitában itt volt a bizottság képviselője, és az én munkadokumentumom kapcsán is elmondta, hogy kapcsolat van az én munkám, illetve az Impact Assessment Board és az ön magas szintű munkacsoportja között. Tehát a szavaiból kicsengett az, hogy az egyetlen dolog, amit el tudnak fogadni, az az, hogy eddig hát adhok módon folyt a levelezéses alapján az együttműködés, a jövőben pedig kicsit formalizálni akartnák a kapcsolatok alapját. Azt hiszem, hogy ma azért az intézményi sítés felé mozdultunk el. Stoiber úr, folytatom Angelika gondolatait. Közvetlen kapcsolat van a között, hogy legyen független hatásvizsgálat, illetve azon célok között, aminek a megvalósítás érdekében az ön munkacsoportját létrehozták. A minél jobb a minőségű jogalkotás, annál kevesebb munka lesz, munkája lesz ennek a munkacsoportnak, amely azt vizsgálja, hogy hogyan lehetne csökkenteni az administratív terheket. Következő dolog, hogyan lehetne a bizottság által tett javaslatokat eljutatni a megoldásig, az eredményig? Nagyon sokszor a kormányok mindig az Európai Bizottságot hibáztatják, úgyhogy persze Brüsszel nagyon messze van, és senki nem tudja ellenőrizni, hogy kinek is volt igaza az ön értékelésében az is igaz, hogy kitalálnak ilyen plusz terheket a tagállamok, vagy bonyolultabbá teszik a szabályozást, mint az Brüsszel gondolta, az emberek viszont mindenért Brüsszelt hibáztatják és rámutogatnak. Kettő percig maradnak még velünk a tolmácsok, Geringer asszony, és utána Stoiber úr kap még szót, és utána már csak bilaterálisan Nibler asszonynak szeretném megköszönni kedves szavakat, amelyekkel az én jelentésemet is méltatta. És Szöjber úr, önnek is figyelmébe ajánlom a jelentésemet, ebben érdekes megoldási javaslatokat talál majd. Szeretném megkérdezni öntől, hogy ha most egy éve meghosszabbítják a mandátumát, milyen lesz a magas szintű csoport összetétele? Az administratív terhek csökkentése, a bürokrácia leépítése, a tagállamokban is probléma, és nagyon is jelentős mértékű. Ezért a tagállamok is segíthetnek, tagállami szakértők is hasznosak lehetnek az ön munkája szempontjából. Remélem, hogy a témáról majd kapunk öntől egy írásos beszámolót. Köszönöm. Csak nagyon röviden az utolsó kérdésre, Géringer asszony kérdésére reagálnék. Természetesen a bizottság személyesen hív, megkér fel személyeket ebbe a magas szintű munkacsoportba. A bizottság elnök azt javasolta, hogy ne változtassunk a személyeken most, mert az csak további vitákat indítana el. A magas szintű munkacsoport persze nem homogén, ennek tagjai olyanok, mint például Kipens úr Nagy-Britanniából, vagy Berger úr Németországból, akik nagyon lelkesek, lelkes hívei a bürokrácia leépítésének általában is. És ezután vannak konkrét szakmai szövetségek képviselői, akik hát konkrétan persze támogatják a bürokrácia leépítését, de nagyon azért a saját szakmáik vagy szövetségük, ágazatuk érdek érdekeit képviselik, és ez nagyon is nyilvánulva válik, hogy mikor van szó, szó saját érdekekről, és más területeken meg visszafogott, a, vagy ott a saját területeken nem annyira akarják már a leépítést. Tehát majd meglátom, hogy mit lehet eh, tenni. Én ugyanis valóban Európa érdekében végzem ezt a munkát, azért, hogy elfogadottabb legyen Európa. El se tudják képzelni, hogy engem milyen fenntartásokkal kezelnek, hogy Európában hány helyről érkeznek ilyen jelzések, ilyen fenntartások, és nem igazak ezek a szemrehányások. Én csak akkor elmondom, hogy hát rossz az információtok, fogalmatok sincs, ez nem is európai szabály, ez csak az, ahogyan a tagállamok ezt átültették, vagy ott helyben megvalósítják. Úgyhogy természetesen örömmel megnézem majd az ön jelentését. Nibler asszony, Klimbach asszony a bizottságnak egy nagyon kiváló képviselője, aki azon a területen, a, ami a bizottsági döntésig tart, e, tehát ebben a szakaszban általában nem akar kívülről tanácsot e, behozni a bizottság berkeibe. E, most talán úgy fogalmazott, hogy kell, hogy legyen együttműködés. Nekünk minden lehetőség megvan arra, és kérem az önök segítségét is, hiszen önöknek is vannak adminisztratív lehetőségeik. Éljünk minden lehetőséggel. Hogyha tudom, hogy a pipeline-ban már ott van valami, három-négy év múlva, három-négy hónap múlva már kijön valami a bizottságtól, és megnézem a roadmap-et, az úti tervet, mert ezt lehet tudni, hogy holnap-holnap után, azután eh, mit készül elfogadni, vagy beterjeszteni a bizottság. Az önök segítségére van szükségem, hogy mondják el, hogy jó, ott már készül valami, és ebbe, erről vagy arról az irányelvről gondolkozik a bizottság, ennek milyen hatásai lesznek, mindenkinek megvannak a saját tapasztalatai a lehetséges hatásokról. És akkor Nibler asszony azonnal már a magas szintű csoport következő ülésén is spontán el lehet mondani, hogy szeretnék tájékoztatást kapni az Impact Assessment Board-tól, megkérdezem a hatásvizsgálati testőktől, hogy mik a tervek, mik a szándékok, mik a problémák, és akkor így a gyakorlatban, csak azzal, hogy felteszem a kérdést, persze ahhoz, hogy kérdezni tudjak, azért már ismertekre is szükségem van, de megkérdezem, hogy ennek az irányelvnek a tervezete, vagy milyen hatással lesz, megvizsgáltátok-e a bürokrácia leépítés szempontjából, hogyan néz ki az egész hatásvizsgálat, amit nem mi vizsgálunk, ugye, hanem amit a parlament vizsgál, és ha kicsit oda beteszik a lábukat, majd, majd látni fogják, hogy Klimbach asszony egy nagyon visszafogott bizottsági álláspontot képvisel, de én a bizottság elnökével tárgyaltam, és azt mondta, hogy az új megbizatásról, ugye belátható időn belül hivatalosan is megszületik a döntés a bizottságban, és ebben lesz egy passzus, miszerint ennek a két testületnek együtt kell működni, hiszen a hatásvizsgálati testület az ex post vizsgálatok beli véleményét a mi munkacsoportoknak figyelembe kell vegye, amikor ex ante valami javaslat javaslatot kidolgoz. Ezért kérem önöket még egyszer, és itt, amit mondott Cipka kollega, és fontos ez a független hatásvizsgálat. Sok olyan ország van, ahol működik, létezik egy ilyen független bord, egy ilyen testület, és a franciák lesznek valószínűleg az ötödikek, akik egy ilyet létrehoznak. De hát mind a 27 tagállamban van valamilyen, hanem is független, hanem a kormány által létrehozott ellenőrző testület, amely az administratív terek csökkentését, a bürokrácia leépítését felügyeli a versenyképesség felett őrködő testület, például ez egyik ilyen. És meg kell néznünk, hogy melyik a működik a legjobban, melyik a legszebb, hol van a legkevesebb bürokrácia. Itt most már valami elindult, és a bizottság mellett szólva tanúsíthatom azt, hogy most már tudatosabban látják, felismerték a problémákat, hogy a minden szakterületen, ugye mondjuk, hogy a környezetvédelem fontos, de hogy ennek milyen járulékos károkat okozhat egy, egy adott ilyen intézkedés, az eddig nem állt a bizottság figyelmének középpontjában szükségesek a konzultációk, és ennek hatására most már javult a helyzet, persze tovább kell, hogy javuljon. És hogyha engem segítenek és támogatnak, Ugye a jövőben most már az együttműködés, mert a parlamenttel el fogom mélyíteni a bürokrácia lépítés kapcsán, és elsősorban a tagállamokkal is jobban fogok együttműködni még többet fogok utazni, a tíz tagállamban jártam, és amire eddig nem koncentráltunk annyira, a kelet-európai tagállamok, a lengyelek, csehek, szlovákok, szlovének, hát a szlovének már elég messzire jutottak, de ott vannak még a balti államok, tehát megpróbálok majd ellátogatni ezekbe az országokba is, bár ugye amikor itt e, fizetség nélkül dolgozik az emberek, az nem annyira könnyű. E, önöknek e, is lehetőség van arra, kérdezzék meg a bizottságtól, hogy mit tesztek a magas szintű csoport javaslataival, ott van ez a 41 milliárd, beszámolót akarunk a bizottságtól, hiszen fontos az, hogy támogatást kapjak én is a parlamenttől. És bár kevés volt az idő, köszönetet mondok önöknek, és köszönöm a tolmácsoknak is, hogy egy kicsit tovább itt voltak. Elnök, köszönöm szépen, Stoiber úr, köszönöm én is a tolmácsoknak, és 16 óra 30-kor találkozunk, addig felfüggesztem az ülést.